Good afternoon, everybody. Thank you. Jó napot. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönjük, hogy eljöttek Brüsszelbe az Európai Parlamentbe. Erre a fontos eseményre jó napot kívánok mindenkinek, kedves barátaim. minden spanyolul beszélő embert is üdvözlök, és utána olaszul folytatom. Igen, tisztelt elnök úr. Kedves Jean-Claude, Kedves biztos úr, kedves Tibor, igen, tisztelt miniszterok, Bulgáriából, Németországból, Görögországból, Horvátországból, Lettországból. Igen, tisztelt Évert asszony, a Kulturális Szakbizottság elnökem. Igen, tisztelt Jean-Michel Zsár, igen, tisztelt Bárenboim maestro, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Kultúra Örökségének konferenciáját megnyithatom, amely az Európai Kultúra évének, a 2018-as évnek alkalmával kerül megrendezésre. Egy olyan kezdeményezéshez, ahol a parlament és a parlament kulturális szakbizottsága különösen elkötelezett meg szeretném köszönni mindenkinek, aki először, először is a European Union Youth orkestra muzik zenészeinek, akik több zenesz, Howard Verdi és Beethoven muzsikáit játszották. Ugyanakkor köszönöm az Európa Incanto, Európa Énekel zenekar tagjainak, 40 fiatal gyereknek, 6 és 12 év között, akik az Aidából fognak énekelni egy több áriát. Üdvözlünk benneteket, gyermekek, itt a parlamentben. Qui in Parlamento. Itt a parlamentben a nép, az állampolgárok házában meg vagyunk róla győződve, hogy a kreativitás adja európai eh, létünk lényegét. Ma nagyon sok fontos európai művészt, európai alkotót hívtunk meg, büszkék vagyunk arra, hogy Jean-Michel Zsárt, zeneszerzőt, producert, zenészt, Daniel Barenboim, maestrót és karmestert, valamint Encio Bosszót üdvözölhetjük itt körünkben, aki szintén karmester és zeneszerző, Thierry Maxot, szakácsot, Matilde de Lekotét, fotográfust és designert, Rodu Mielánót, rendezőt, valamint a Lux díj tiszteletbeli elnöké, Lux díj zsűriének tiszteletbeli elnöke. Örülök és köszönöm önöknek, hogy mind itt vannak az Európai Parlamentben. A mai eseménnyel az állampolgárokat akarjunk meghívni arra, hogy eh, újra tekintsenek rá a kulturális örökség és identitásunk fontosságára. Több mint három ezer éves történelemre tekinthetünk vissza, gyökereink ilyen régre nyúlnak vissza, ez alakította ki közös önazonosságunkat, erről soha nem szabad megfeledkezünk. Mi több, a gazdagság forrása ez, és optimizmussal kell, hogy a jövő kihívásai fele fordítsanak bennünket. Értékeken nyugszik a közös Európa az emberek szabadságának alapértékén, és ez az érték is a mi közös történelmünkből ered. Ez az önazonosság, ez az identitás a földközi tenger szigetei között, folyók mentén a gondolatok és az áruk cserekereskedelmében született meg. A nagy római utak, az amfiteátromok, a filozófiai művek, a színpadi művek és a tragédia teremtette meg ezeket az értékeket. Róma, a középkori városok és az antik hagyomány vegyültek, ez első egyetemek, a vagabundus diákok, akik egész Európát bejárták. A szabad kereskedelem új kereskedelmi kapcsolatokat hoztak létre, új kulturális kapcsolatokat. A reneszánsz, a felvilágosodás, a romantika kora, a modernitás kora mind-mind a mai Európához vezetett oda Dante, Shakespeare, Caravaggio, Rembrandt, Molière, Goethe, Bach, Mozart, Voltaire, Manzoni, Van Gogh és Picasso, Camus és Pirandello, hogy csak néhány sarokpontját mondjam meg. E nagy történelmek. Köszönjük ezt a hatalmas utat. Az UNESCO kulturális örökségének fele Európában található. Mi európaiak tudjuk, hogy kik vagyunk, és nem szabad, hogy féljünk attól, hogy más kultúrákkal találkozunk. Minél erősebb vagyunk a saját identitásunkban, minél inkább tisztában vagyunk a saját történelmünkkel, annál inkább tudunk másokkal kapcsolatot fölvenni, hiszen csak az, aki gyenge, csak akinek nincs identitása, fél a többiektől. Köszönjük ezt a történelmet, Európa az kreatív iparak forradalmasítója is volt, és ez az ipar, a kulturális ipar és a kiválóság jelzi ma is Európát. Ezek az ágazatok a legdinamikusabbak, nagy növekedést tudnak be, és nagyon sok új munkahelyet is teremtednek a fiataloknak. Minden egy eh, kulturális ágazatban létrejövő munkahely 27 más munkahelyet teremt, sokkal többet, mint mondjuk az autóiparra jutó egy munkahely, hogy csak egy példát mondjak. Mintegy 8 millió ember dolgozik az Európai Unióban a kulturális és kreatív iparágokban. A mai eszmecserem persze azokra a kihívásokra is figyel majd, amelyik a digitális korban velünk szemben állnak. A saját kreativitásunkat meg kell őrizni, de ugyanakkor a gazdaságot fel kell lendíteni meg kell erősítenünk a fiatalokat, akik zenészek, festők, rendezők, írók lesznek úgy, hogy a technológiai gigászok korában is megélhetést találjanak, és az egyneműsítést elkerüljük. Az Európai Parlament ebben a harcban, ebben a munkában élharcos volt és élharcos lesz. Meg szeretném köszönni minden kollégának azt a kitűnő munkát, amelyet végeztek, például az audio, medievális médiumokról szóló irányelv kapcsán, illetve az európai tartalmak kapcsán az on-demand videó platformok tekintetében. A Lux díj szintén hozzájárul az európai mozi sokszínűségéhez. A sokszínűség, a befektetések és az elkötelezettség biztos, hogy meghozza az eredményét, nem fogadhatjuk el, hogy az európai kreativitást mások zsákmányolják ki azért, hogy a web gigászai járjanak belőle jól. Túl gyakran történik meg, hogy a zenei és más platformok, vagy filmplatformok kizsákmányolják a fiatalokat, anélkül mutatják be műveiket, hogy nem fizetnek érte. Éppen ezért ez ellen fel kell lépni, ugyanúgy a divat és a dizájn területén is az uniónak biztosítania kell egy hatékony véd, a szerzői szomszédos jogok hatékony védelmét. Bárhova is megyünk a világon, Európát mindig a stílus, a know-how és a szépség szinonimájának tekintik. Ez a mi erősségünk, senki nem vitatja vezető voltunkat az egész világon. Ezt az örökséget nem szabad delokalizálni. Ez vezet bennünket az új gazdasági és politikai um, reneszánsz irányába. A következő tíz évben a nemzetközi öm, utasok száma meg fog kétszereződni, és két milliárdra fog nőni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az feltörekvő államok, Ázsiából jövő államok utazói is megtalálják Európát, akik a szépséget, a divatot, a kultúrás örökséget és az európai finom konyhát keresik, ennek az új ö, keresletnek meg kell tudnunk felelni. Minden kulcs ágazatnak e, jut ebből az a gazdaságban. Az építőipar, a kereskedelem, a hajózás, a szállítmányozás, a mezőgazdaság, a turizmus. A kulturális örökség a régiók, az európai városok gazdaságának adják fontos megélhetését. Fontos, hogy ezt a potenciált támogassuk. A ipari turizmus és a helyi gasztronómia össze kell, hogy kapcsolódjanak. Végezetül pedig az Arte egy műsorát szeretnénk majd bemutatni, amely megmutatja, hogy a digitális korszak hogy a eszközeivel hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy saját örökségünket erősítsük meg. A Velencei Időgép becsvágyó projekt, projektje Velence városának tíz századába te, tekint vissza, a múlt Velencéjét mutatja meg, és egyre érthetőbbé teszi, négy dimenzióban megragadva azt. Hölgyeim és uraim, a kulturális örökség nem csak a gyökereinket jelenti, hanem elsősorban is jövünk rejlik ebben. Egy közös európai szellemiséget nem lehet csak a gazdaság, vagy a biztonság, vagy a pénzzel megteremteni. A kulturális örökség éve jó alkalmat kínál arra, amelyet kínál, nem akarjuk elvesztegetni ezt a lehetőséget, hogy felmutassuk, megértsük hatalmas gazdasági sokszínűségünket és Európánk jövőjét. Csupán, hogyha tisztában vagyunk a múltunkkal és a kulturális értékekkel tudjuk elkerülni azt, hogy az európai álom véget érjen, Ezekben az időszakokban nem könnyű helyzetet élünk meg, de ezt az időszakot is túl fogjuk élni. Örömmel adom meg a szót a bizottság, Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek a szót, aki sokat tett többek között a bizottság elnökeként is azért, hogy megvédje az európai kulturális örökséget. A tolmácsok szeretnék bejelenteni, hogy hosszú ideje munkaügyi vitában állnak az adminisztrációval 22. napja, sajnos még mindig nem jött létre megoldás, ez volt a közlendünk. Sehr verehrte Frau Vorsitzende des Kulturausschusses, Kedves elnök úr, kedves Antoni tisztelt kulturális szakbizottság elnöke, igen, tisztelt miniszterek, biztos úr, parlamenti képviselők, kedves eh, meghívottak. Nagyon örülök, hogy a körükben lehetek a mai napon. Ezt mindig el kell mondanom. De ma különösen igaz, hiszen egy olyan konferencia keretében találkozunk, amely nagyon fontos. Antónia, köszönöm szépen a kedves meghívást erre a fontos rendezvényre. Jean Monnet híres mondata szerint az európai kaland és építés kezdete a kultúrán kezdődik, a kultúra területén. És ez nagyon igaz. Ennek a mottónak a jegyében gyűltünk össze a mai napon. Az európai építés, az európai projekt alapja a kultúra. Hangsúlyoznunk kell minden nap újfent, hogy az európai közös kulturális örökség tart bennünket össze, ez biztosítja számunkra az emberi méltóságot és a szolidaritást közöttünk. A, közöttünk kívánatos szolidaritás az alapító atyák kívánsága szerint van. És újra és újra hangsúlyozni kell, újra ki kell találni a szolidaritást napi szinten. Hiszen gyakran törékenynek bizonyul a szolidaritás, gyakran sérül az utóbbi években. És a törés vonalak egyre fokozódnak, a szakadék egyre tágul. Erre egységes európai választ kell, hogy adjunk a bevándorlási válság keretében. A szolidaritás sérülése gyakran tartós sebekhez vezet. És ilyenkor derül ki, hogy még mindig nem ismerjük egymást eléggé. Amikor gyerek voltam, gyerekkoromban, ez már hosszú ideje történt, Luxemburgban Heimer Kund kurzuson is részt vettem, vagyis a szülőföld ismerete tantárgy keretében megismertem a hazánknak a jellegzetességét. Az Európai Kulturális Örökség egyfajta Heimat Kunde tanfolyam Európa léptékben. És lehetőséget ad, hogy Európát jobban megismerjük a sokszínűségében, a sokféleségében, hiszen az európai emberek, népek ragaszkodnak a területükhöz, a tájaikhoz, a nyelvükhöz, de közben az egységben is összetartanak. Hiszen ha szép tartanának, több lenne a veszteni valójuk, összetartva pedig sokat nyerhetnek. Így lehetünk gazdagabbak, hogyha együttműködünk egymással. És ez különösen igaz a fiatalokra. Ez Európa egyik egyedülálló eredménye. A háborúk és konfliktusok által sokáig szaggatott kontinensen a béke hosszú korszakát tudhatjuk magunk mögött. Ez az előző generációknak köszönhető, az ő összefogla, összefogásoknak. És az 1940-es években a háború aktuálissá tette ezt az elképzelést, és azóta is élvezük a jótékony hatásait az európai békének. Az európai integráció sokkal többről szól, mint egy nagy egységes piacról, a belső piacról, illetve hogy a kereskedelmi együttműködés közös jólétet hoz létre. És többről szól, mint a közös fizetőeszköz. Én nem vagyok hajlandó azonosulni azzal, hogy Európa a kereskedelmi előnyökről, a közös pénzről szól, Európa a napi szintű összetartásról szól, az egységről a sokféleségben, és ezt hallhattuk itt az Európai Ifjúsági Zenekar részfúvó szekciója által előadott művek keretében is. Óriási siker Európában az Erasmus program sok millió európai fiatal vett és vesz részt ebben a programban. És mindjárt ki is egészítem ezt azzal, hogy egy millió gyermek született olyan fiatal házaspároktól, akik az Erasmus program keretében ismerkedtek meg egymással. Mi sem lehet megfelelőbb válasz a nemzeti egoizmus butaságára, egymás elutasítására. Minél többet utaznak Európában a fiatalok, minél többet tudnak egymásról, minél jobban ismerik egymás történelmét, megértik egymás reményeit, annál jobban átlátják, hogy létfontosságú az európai szintű összetartás. És az Európai Bizottság éppen ezért megkétszerezte döntése keretében. A következő több éves pénzügyi program keretében az Erasmus költségvetését. Az Erasmus program 14 milliárd euróról 30 milliárd euróra növekedő kerettel számolhat. Ez Európa számára létfontosságú érdek, hiszen nem csak a tagállamok összességéből áll Európa, hanem európai kezdeményezésekből és ezeknek a keretéből is. Tehát a nagy ambíciók nem mindig fordíthatók le a számok nyelvére az európai fiatalok képviselők Európa jövőjét, és nagyok a kulturális ambícióink is, a közös európai identitás megteremtése, létrehozása a sokszínűségben, de eközben ne feledjük, hogy a gazdasági növekedésre, a teremtésre is szükség van, és a kulturális terület etéren is hozzájárul Európa sikeréhez. Sok millió e- európai fiatal nő és férfi munkája révén növeli a jólétünket. És ezért is javasoljuk a Kreatív Európa program ütőerejét a keretet megnövelve. Bízunk abban, hogy a többi programmal, például a Horizont programmal szinergia hatások alakulhatnak ki a média, illetve a kultúra alkotásai terén. És aztán az InvestU program célja, hogy mozgósítsa a magánforrásokat a kultúra ágazatában, illetve a műalkotások létrehozása terén. A digitális Európa szintén fontos szerepet játszik a kulturális örökség megőrzése terén. A kultúra, illetve a digitális terület fejlesztése egymással párhuzamosan, harmóniában kell, hogy folytatódjék. És az alkotók, akik az interneten elérhetővé teszik az alkotásaikat, megfelelő javadalmazásban kell, részesüljenek. Az Európai Szerző Jog ezt célozza, és igyekszünk a jogegyenlőség egyensúlyát biztosítani a vélemény nyilvánítás szabadságával. És ennek keretében elérhetővé tenni a műveket az interneten. Antonio, remélem, hogy a társ jogalkotónk új jogalkotási javaslatai révén ezt a célt magának tudja majd, illetve segíti a munkánkat. Nagyon fontos ez a terület Európa jövője érdekében. Jean Monnet mottojára emlékeztetnék ismét, hogy az európai építés a kultúránál kezdődik. Európa hírnevét ez növeli világméretekben. Európa egyedülálló jellegzetessége az, hogy a világ kulturális örökségének a nagy többsége Európában található, illetve a fele Európában található. tiszteletben tartva és elősegítve a kultúra ápolását saját magunk előtt tisztelnünk. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen az Európai Bizottság elnökének az iménti gondolatokat, és a jövőben is számíthat a parlament, mint társjogalkotó támogatására. Támogatjuk a 2020-27-es költségvetést, illetve a kultúra és a fiatalok kiemelt szerepét ezen belül. Most pedig adjuk meg a szót első meghívott vendégünknek, aki egy nagyon fontos, rangos művész. Jean-Michel Jarre, öné a szó. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament elnöke, a bizottság elnöke, hölgyeim és uraim, kulturális miniszterek, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, a nagyon különböző területeken tevékenykedünk világszerte. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Köszönöm szépen Pályáni úrnak a meghívást, hogy részt vehetek az Európai Kulturális Örökségről rendezett konferencián. A kultúra egyfajta régi épület ásata köveként jelenik meg, ezzel szemben az elektronikus zene a korszerűséget képvisel, illetve kulturális örökséget dinamikussá, digitálissá, jövőre irányulóvá teszi. És az itt jelenlévő művészek nevében fogalmazhatok, azt mondom. Azt gondolom, a kulturális örökséghez való hozzájárulásunk felvet különböző aggodalmakat, és azt gondolom, ezek közös aggodalmak. Minden családban van olyan gyermek, vagy pedig olyan anyuka vagy lány, aki szeretne fotóművészé, vagy színházi előadóvá, vagy szerzővé válni a 21. században. És ezért nagyon fontos, hogy a kultúra elérhetővé tételének új csatornái az internet, illetve az új ö, médiumok szerepéről fontos, hogy szóljunk. A tegnap világa alapján azt mondhatjuk csak, hogy a jövő felé új eszközökkel tudunk haladni. Ezt kell, hogy szolgálja a szerző jogoknak a területe. És felmerülnek lényegi kérdések. Verdi és Mozart két különböző sorsot eh, élt meg, eh, Mozart szegénységben végezte, ez nem lehet a jövő útja, tehát megfelelő javadalmazásban kell, hogy részesüljenek a művészeink. A technika rohamosan fejlődik, az internet forradalma nagyrészt örömteli, de azt is mondjuk el, hogy az óriás cégek szerepe pozitív is lehet, potenciális partnerek is lehetnek, ne csak szídjuk őket, de minden esetre végig kell gondolni a szerepüket. A társadalom és a közösség egésze előnyét láthatja az alkotások szélesebb körű elérhetőségének. És a YouTube-féle platformok például, ahol archiválják és tárolják a termékeket, a kulturális alkotásokat, ez egy egészen más szerep, mint a tartalomszolgáltatás. Miért? Mert a szerzőjogok keretében nem tudtuk megfelelően szabályozni ezt a területet. Az utóbbi 20 évben például a filmesek az interneten különböző lehetőségekkel szembesültek, de a nagy óriás cégek hálójába is kerültek, és ez fenyegetésé vált, hogyha nem szabályozzuk. Szabályozni kell az internetet, de úgy, hogy közben ne csorbuljon a véleménynyilvánítás szabadsága. És valahogy úgy kell megoldani ezt a szabályozást, hogy a személyautók szabad közlekedésének az elvét tudjuk az interneten érvényesíteni. Az üzleti adatok alapján, ahogyan eh, Juncker úr is felhívta a figyelmet az internet óriásainak a gazdasági szerepére, nagyon jól megélnek többek között a, az alkotásokból. És így torzul a piac. A tévé, a rádió, a sajtó mellett megjelentek új terjesztési csatornák, amelyeken keresztül kulturális termékek elérhetővé válnak. És napi szinten új médiumok jelennek meg a piacon. Fontos, hogy jogilag is szabályozzuk ezeknek a tartalmaknak a terjesztését. A világszeme Európára irányul, vezető szerepet viszünk egész világ léptékben, egyfajta dominó effektust indíthatunk be itt Európában a következő Almodovár, vagy Kolpe, vagy Welbeck az európai szabályok fényében tud kibontakozni. És a Washingtoni kongresszus szintén rögzített bizonyos elveket, és porózus az internet szabályozása, vagy pedig egyáltalán nem létezik, és Európának is szembe kell ezzel néznie a szerzői jogok szerepe rendkívül fontos, nem csak a digitális eh, háttérben, hanem a jövőre irányítva figyelmünket. Számunkra, alkotók számára nagyon fontos a technika megfelelő hasznosítása és a véleménynyilvánítás szabadsága is. Tehát botrányos a szabályozásnak a hiánya, mert a hip-hop technika nem elég a modern korban. Állandó innovációra van szükség a stúdiókban, illetve a színpadon is. Viszont elfogadhatatlan, hogy a jogokat megsértsék, és hogy cenzúrázzák a véleménynyilvánítás szabadságát. Meg kell teremteni a minimális szabadságot, mégpedig cenzúra nélkül. az önök épületében is az internetes szólásszabadság eh, nevében prédikált valaki, eh, és ez pedig nagyon komoly veszélyt vet fel. Azt gondolom, hogyha valaki eh, nagy jelenetet szeretne rendezni, akkor erre más fórumot találjon. Mert nagyon sokszor az alkotók énségben élnek, és támogatásra szorulnak. Szükségük van a jogalkotókra, szükségük van önökre. Az alapvető jogokat is tiszteletben kell tartani, úgy, ahogy az ökológia mozgalma 30 évvel ezelőtt elkezdődhetett. Ehhez hasonló változásra van szükség. Szeretnénk, hogyha a digitális gyarmati korszak véget érne, François Hollande több millió euróval dotálta a francia sajtót. Cortez jut még eszembe az azték konkvista korból. Ne hagyjuk, hogy a YouTube visszaéljen csúnya módon a monopól helyzetével, és gondoljunk George Orwell eh, gondolataira az 1984-ből a mindent ellenőrizni akaró állam, állam rátelepszik az egyénre, és elfolytja az egyénnek a szabadságát. Ehelyett eh, készüljünk az immateriális javak megőrzésére, és így készüljünk a jövőre. Eh, hogyha Kínát nézzük, vagy az Egyesült Államokat, akkor mind a kettőnél előbbre tart Európa, Európának felelőssége, feladata van. Tehát tiszteletben kell tartani az alkotásokat, a szerzői jogokat, és a szólásszabadságot is. Miközben védjük a nyelveket, a sokféleséget, az identitások, nemzeti örökségek sokszínűségét, gondoljunk a filmek, a zene, a festmények és az egyéb kulturális alkotásoknak a sorsára, és ezek nem egyutas eldobható termékek, hanem ápolni, védeni kell őket. Az alkotók sokszor áldozatul esnek a szólásszabadság vérpadján, és a zeitgeist sokszor retrográd tendenciákhoz vezet. A jövőre készülve a világ közösségei vegyék tudomásul, hogy hogy a kultúra magas foka az nem mindig számít trendinek, az nem mindig cool. Nem gondoltuk 20 éve, hogy az internet ide fejlődik, egy eh, kicsit káosz alakult ki, és a vadnyugati helyzetet szabályozni kell. A szilícium eh, völgy lett aztán a vadnyugat mai örökségének a hordozója, legyen szó Amerikáról, Ázsiáról, megfelelő szabályozásra van szükségünk, és Európa is vegye ki ebben a részét. A szoftver, a kontinensünk DNS-e. Ezen a területen is fejlődni kell. És nyilván a YouTube egymagában nem írhatja felül a teljes internetes hátteret, hanem összességében kell változást elérni, az összképet figyelembe véve. Tehát fontos, hogy az önök intézménye is hallassa a hangját világméretekben. És nem elég, ha azt mondjuk, hogy nem kell változtatni a szabályokon. Van, aki azt mondja, hogy tönkreteszi a digitális piacot, a túlszabályozás. Ez egy vicces megfogalmazás, hiszen éppen ellenkezőleg a sok milliárdot kereső cégeknek kellene megosztaniuk a jövedelmük egy részét az alkotókkal. Vegyük figyelembe, hogy mennyien dolgoznak alkotásokon, hozzájárulva így az internet gazdasági bevételeihez, de ne hagyjuk, hogy a cenzúra uralkodjék el a szólásszabadság felett. Azzal zárnám, hogy nagyon egyszerű a feladat, a problémánk abból adódik, hogy elavultak a jogszabályok, internet előttiek, és a holnap örökségére felkészülve le kell tárgyalnunk, hogy mi a hatékony szabályozás lehetőség Európában és világméretekben, hogy tisztességes jövedelem megosztás valósulhasson meg a kreatív tartalom minél hatékonyabb elérhetővé tétele érdekében az interneten. Egy okos telefon fontos termék, és ne feledjük, hogy mögötte állnak az alkotók, és mi, mint alkotók, közösen kell, hogy kiálljunk az érdekeinket. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Zsák. Köszönöm szépen, Zsár úr. La palabra. Most pedig Dári, Daniel Barenboimnak adom meg a szót, parancsoljam. President Tajani and Juncker. Tisztelt eh, Tajani és Juncker elnök urak, eh, Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok itt önökhöz az 2018-as eh, eh, Kulturális Örökség Európai Éve kapcsán. A eh, legjobb értékeket megúszva építjük Európa jövőjét. Erre az ünneplésre nehéz időkben került sor. Sok veszéllyel néz szembe a közös európai identitásunk. 75 évvel az első világháború vége után nagyon veszélyes nacionalista, populista mozgalmak erősödnek egyre jobban Európában és a világ más részein is ennek a veszélynek a tükrében ki kell hangsúlyoznunk, hogy mennyire fontosnak tartjuk a békés jóléten alapuló Európa megőrzését, az értékeink megőrzését minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Vissza kell térnünk a tényeken alapuló kultúrához. A jelenlegi Zeitgeist túl sok teret ad a hamis narratíváknak. Aki a leghangosabban kiabál, az érvényesül, annak a hangját hallják, függetlenül attól, hogy igazat mond-e vagy sem. Ez ellen kell dolgoznunk a politikában és a kultúrában egyaránt. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az egész történelem során a kultúra eh, határozta meg, hogy eh, Európa milyen lesz. Különböző kultúrák, eh, de mindig is az európai kontinenst a kultúra jelentősége adta meg Túl hosszú a lista, Sophocles, Plato, Descartes, Dante, Goethe, Beethoven, Leonardo da Vinci, sorolhatnánk. Melyik más kontinens tud felmutatni ilyen kulturális gazdagságot és mélységet? A nacionalizmus újra éledése Időnként talán a globalizációval való elégedetlenséggel talán magyarázható. A globalizáció hat a kultúrára, veszélyezteti egyik legnagyobb erősségünket, csodálatos kulturális sokszínűségünket. De a nacionalizmus nem válasz a fenyegetésekre. A patriotizmus eh, jelenti azt, hogyha valaki büszke a hazájára. A nacionalizmus gyakran eh, kizárja a másikat hogyha biztosak vagyunk a saját értékeinkben és a kultúráinkban, akkor nyugodtan tudunk eh, közeledni a másik, eh, eh, másik emberekhez, és értékeljük az ő kultúrájukat is. Ez szerintem sokkal jobb, mint a globalizáció, és ezen kell együtt dolgoznunk, hogy ez legyen a cél. Európában túl sokáig helyeztük a hangsúlyt csak a gazdasági unióra, és a közös kulturális térség gondolatát sokszor feladtuk, de Francia Mitterrand és Helmut Kohl nem erre gondoltak, amikor egy olyan európai programot dolgoztak ki, amit a francia és a német katonák békélésére alapoztak, hogy ismerjék meg egymást Beethovenen, Thomas Mannon keresztül, Baudelaire-en keresztül a franciák és a németek. Zenészként egész életemet eh, azzal töltöttem, hogy megismerjek más kultúrákat eh, a művészeteken és a zenén keresztül. Ez egy hatalmas előny és megtiszteltetés, eh, de ezt kell bátorítanunk. Minden egyes európainak erre kell törekednie. Az egyik pozitív vetülete a globalizációnak az az, hogy most már nem teljesen normális, hogy hétfőn Olaszországban sushi teszünk, kedden Németországban valamilyen olasz ételt, és így tovább. Ez a sokszínűség az, ami amit ezek a lüktető, élő kultúrák egymást pozitívan megtermékenyítve adnak a számunkra. Szomorú vagyok, amiatt, hogy a zeneoktatás szinte teljesen eltűnt az iskolákból, a rendes tantervből. Mindenütt ez a helyzet. Pedig a zene az egyik legjobb módja annak, hogy a gyermekek agyi funkcióit és az érzés, érzelmi fejlődésüket fejlesszük. Sajnos napjainkban lehet valaki művelt ember úgy is, hogy semmi köze a zenéhez, hogy nem zenél aktívan, sőt nem is hallgat zenét. Nincs ok arra, hogy a zene ne legyen a matematika, az irodalom vagy a földrajz mellett ugyanolyan rendes tantárgy az iskolákban. Erről még a konferencia során sok szó fog esni, és remélem, hogy azt a olyan válaszokat találnak majd, ami visszavezet minket a közös Európa gondolatához. Az egyik nagy kihívás, amivel szembesülünk, ez természetesen a folyamatosan változó digitális környezet és ezt a művészetben, a kultúrában is értékelni kell, értékelni kell azokat, akik létrehozzák a, ezeket az új tartalmakat. Ez teremti meg a kapcsolatot a múltba, illetve előre a jövőbe. És hogyha megengednek egy személyes példát, az első felvételemet 64 eh, évvel ezelőtt készítettem, 1954-ben, nem, nem volt annyira jó egyébként, de ez a felvétel, és sok tízmillió más felvétel most azonnal hozzáférhető. Ez eh, pedig egy rendkívüli dolog. Amikor nyilvánosságra hozza egy zenész a, a, a felvételét, akkor globálisá válik. Mindenki hozzáférhet ehhez a műhöz. De ugyanakkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelően értékeljük a kultúrát, hogy az fennmaradjon a jövő nemzedékei számára is és nagyon aggályos, hogyha a különböző zsánerekben alkotó zenészeknek az internetes szolgáltatók nem adják meg, ami járna nekik. Az Európai Unió most felülvizsgálja, a digitális kornak megfelelővé teszi a szerzői jogi szabályozását, fenntartható kapcsolatot akarunk teremteni a múlt és a jövő között, akkor az online zenei termékekkel kapcsolatos kérdéseket szabályozni kell. Mi a zenészek közössége, önökre tekintünk, hiszen önök alkotják az európai jogot, és a művészeti, kereskedelmi eh, eh, szereplőknek megfelelő védelmet kell biztosítani a digitális korban. Miért kell, hogy az Európai Unió ezt elérje? Elég világosak ennek az eh, okai, és hát számos oka van. A legfontosabb az, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy a jövőnek megőrizzük ezt a kultúrát, amit ma itt ünneplünk. Mert ha nem tesszük ezt, akkor vesztesek leszünk. Ezelőtt meghallgattuk a fiatalokat, akik itt zenéltek. Ők leginkább a bizonyítékok arra, hogy milyen nagy szükség van a művészetre. Az internet nagyon sok előnyel jár, mindenki számára, fiatal zenészek, és az idősebbek számára is, amilyen én is vagyok. Én is nagyon sok régi felvételt hallgatok. Nem olyan régen meghallgattam eh, a Falstaff, Verdi Falstaffjának egy felvételét, egy 1936-os Salzburgi ünnepi játékon Arturo Toscanini vezényletével. Ez volt az egyik legcsodálatosabb zenemű, amit hallottam. Ugye a digitális kor előtt erre nem lett volna lehetőség. És a fiatal zenészek, akik a YouTube-ot és a más platformokat eh, tudják használni, és ott bemutathatják a művészetüket, ez persze nagyon jó, de meg kell, hogy kapják a méltányos fizetséget ezért, hiszen ha ez, ez kulcsfontosságú minden fiatal művész számára. A művészek következő nemzedékét támogatnunk kell, hiszen közös európai kultúránkat ők fogják majd segíteni kialakítani közös, nyitott, békés, kulturálisan sokszínű és mégis egységes Európa több, mint csak egy szép gondolat. Ez az egyetlen út, ami előre vezet akik, azok, akik két világháborúra visszagondolnak, látják, hogy az Európai Uniónak esélye van arra, hogy visszatérjen a közös értékekhez, amelyben a közös történelmünket és az egyéni történetünket is ugyanúgy értékeljük, és így teremtünk meg egy közös európai jövőt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much, Mr. Köszönjük szépen, Bárenboim úr. Most pedig Petra Kamerévert, az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Szakbizottságának elnöke kap szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök urak, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszterek, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Számomra is nagyon nagy öröm, hogy ma a Kulturális és Oktatási Szakbizottság elnökeként részt vehetek ezen a konferencián, amelyet az Európai Parlament a Kulturális Örökség idei Európai Éve eh, alkalmából szervezett. A közelmúltnak kevés olyan már kezdeményezése van, ami jobban megérdemli az európai jelzőt. Egyrészt vonatkozik ez arra is, ahogyan létrejött ez az európai év, elég sok volt a nehézség az induláskor, de végül is az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Közösség közös erőfeszítésével, valamint számos civil szervezet támogatásával mégis sikerült ezt létrehozni hogy ez a fontos kezdeményezés mennyire kötődik a kulturális örökség témájához, azt jelzi ez a konferencia is, amit megszerveztek az európai intézmények. Másrészt az európai jelzőt azért is megérdemli a kulturális örökség éve, mert ilyen ambíciói vannak. A célja az, hogy minden nyelvi és nemzeti határon túlmutatóan elismeri, hogy a kultúra egy egyesítő kötelék az európai civilizációkban, és a kulturális örökség közösséget fejlesztő jellemzőit kell kihangsúlyozni. Ez időben nézve a múlt és a jövő közötti kapcsolatban kapcsolatot, where the past meets the future, ez egy eh, nagyon jó mondás, amikor a múlt, eh, a jövő találkozik a múlttal. A eh, kultúra, a, művé, a ma kultúrája a jövő kulturális öröksége, és ennek alapján lehet azután a jelen kihívásai mentén alakítani a jövőt. Ez a mai konferencia lehetővé teszi, hogy művészek, politikusok, egyszerű emberek elgondolkozzanak a kulturális örökség számos szempontján és feladatán. Itt az európai politikában meg kell néznünk, hogy milyen szerepe van a kultúrának illúziónak bizonyult, hogyha csak egy gazdasági projektnek tekintjük az európai projektet, akkor ez elég erős kötődéseket hozhat létre, aminek az alapján az emberek hosszú távon is azonosulni tudnak Európában, arról már nem is beszélve, hogy ami érzelmileg is megszólítja az embereket. A kultúrát tehát fel kell értékelni, de nem eh, naív kultúra, optimizmus eh, révén nem szabad azt mondani, hogy a kultúra majd gyógyír Európa, vagy akár az egész világ minden problémájára. Itt sokkal inkább a kultúrában rejlő ellentmondásokat is meg kell jeleníteni, hiszen a kultúra lehet integratív és ugyanakkor dezintegráló is akkor, ez utóbbi akkor, hogyha nacionalizmus, kirekesztés vagy a mások rossz színbe való feltüntetésére használják fel, instrumentalizálják, ami sajnos napjainkban gyakran megsértődik. És a patriotizmus és a nacionalizmus különbségére nagyon köszönöm, hogy Dáren Bojmúr rámutatott. Ma az európai év mindenképpen arról kell, hogy szóljon, hogy öntudatosan, de ugyanakkor önkritikusan kezeljük a közös európai kulturális örökséget. Remélem, hogy a kulturális örökség idei évéből új impulzusok is keletkeznek majd egy új európai és egy új tagállami kultúra politika megteremtésére. És megint csak hálás vagyok Barenboim úrnak, hogy kihangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos a kulturális képzésbe investálni. Az, hogy valaki elmegy színházba, vagy moziba, vagy múzeumba, ezt, ezt nem mondjuk azt, hogy akkor kiesik egy óra, és csak azért kerül a sor, mert nem jut eszekbe a tanároknak ennél jobb. Nem. Ez az összes oktatási rendszer integráns részévé kellene, hogy váljon az ilyen kulturális látogatások és egyre inkább azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk biztosítani a kultúrához való hozzáférést mindenki számára. Általában abból indulnak ki, hogy a kultúra a közösségnek akkor lehet a középpontjában, hogyha homogén. De én meg vagyok győződve arról, hogy különösen a kultúra esetében a sokszínűségből bontakozhat ki az egység. A sokszínűség nem csak hogy az Európai Unió mottoja, hanem a sokszínűség és a sokszínűség megőrzése a központi eleme annak, amit európai modellnek hívunk. A politikusok teljesítményét is mérhetjük azon, hogy mennyire komolyan veszik a sokszínűséget. És az itteni konferencia, a különböző vendégek, akiknek eltérő nyelve és a háttere, ezt nagyon jól megjeleníti. De sajnos azt is le kell szögeznem, hogy egyre több az autoritér tekintélyelvű és a populista tendencia Európában, és ez nem teszi jót a sokszínűségnek. De azért ne legyünk tehetetlenek, hanem igenis fontos, hogy cselekedjünk közösen, és keményen dolgozunk azon, hogy a e, tisztelet, a tolerancia, az alapvető e, szabadságjogok e, talaján szülessen meg a politikai cselekvés Európa és az európaiak érdekében, sőt azon túlmenően a megfelelő politikai cselekvést elősegítve. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen, Petra. Most pedig Rumen Dimitrov, a bolgár kulturális miniszter helyettes parancsoljon. Igen, tisztelt házelnök úr, igen, tisztelt tájáni elnök úr, igen, tisztelt bizottsági elnök úr, kedves Leankod, Jean-Claude Juncker, Kameri Vertasszony, Navracsics biztos úr, kollégák, miniszterek, és a különböző európai intézmények képviselői, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel ma, és közösen nyitjuk meg az Európai Kulturális Örökség évének konferenciáját, a kulturális örökség, mint kapocs a múlt és a jövő között. Meg szeretném köszönni Tajani elnök meghívását, hogy részt vegyek ezen a fórumon. Köszönöm önöknek, hogy itt vannak az önök jelenléte itt. Bizonyítékát adja annak, hogy milyen fontos ez a magas szintű konferencia, mely az Európa a civilizáció egyik legnagyobb eredményére koncentrál, ez pedig a kultúra, a kulturális örökség. A kulturális örökség ugyanakkor a jövőbe is vezet, nem csak a múltat mutatja meg. A kulturális örökség eh, az európai eh, szociális és gazdasági javak eh, egyikét képezi. Akkor, amikor ezen örökséghez hozzájárulunk, vagy pedig csak élvezzük és fogyasztjuk, akkor is gazdagodva érezzük magunkat, kitágítja ez a látómezőnket, és lehetőséget kínál a számunkra, hogy más tekintettel tekintsünk másokra, mások életére. A kulturális örökség ugyanakkor nagyon stabil, biztos üzeneteket fogalmaz meg, az üzenetével pedig eh, megfogalmazza a tapasztalatainkat. A kérdés, amelyet ma felteszünk, mi volna a mi üzenetünk, hogyan gazdagítanánk mi a kulturális örökséget, hogyan adhatnánk ezt tovább a következő generációknak. A globális válság nyomása és a humanitárius válság következtében felismertük, hogy az Európai Unió nem csak egy gazdasági unió, nem. Közös értékek közössége ez, és az alapjogok közössége ez. Az európai projekt ma a társadalmak és a közöttünk lévő kapcsolatok újonnan eh, élettel töltésével eh, is értelmezhető, és a kultúra ennek a folyamatnak mint egy motorjaként működik, a kulturális örökség egyben pedig az egyik legnagyobb eszköz, amelyel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a közösséghez tartozás élményét megtapasztalják az európai állampolgárok. Ez az, ami Európát többé teszi, mint egy egységes piac. Mindezt felismerve az Unió tanácsa arra a következtetés, a kulturális örökség kapcsán következtetésekre jutott. Az első következtetéseket 2014-ben fogadtuk el, az elmúlt négy évben sokat értünk el ezen a területen. Az egyik nagy siker az volt, hogy 2018-at a kulturális örökség éveként tűztük ki, fogadtuk el. A múlt év is fontos volt. Decemberi találkozóján az Európai Tanács kiemelte a kultúra és a kulturális öröksége kulcsfontosságú szerepét a jól működő integrált közösségek kialakításában és az európai versenyképesség megerősítésében. A bolgár soros elnökség is mindent megtesz annak érdekében, hogy jó körülmények között erősítsük, dolgozhassunk, amikor a kultúra, a szociális és gazdasági szerepét erősítjük meg, és az Európai Unió minden szakpolitikájában megerősítjük a kulturális vetületet. Március 20, május 23-án fogadtunk el erről a célkitézésről következtetéseket. Azt mondjuk ezen dokumentumban, hogy minden szereplőt jobban informálni kell a kulturális öröksége előnyéről, hiszen ez a gazdaság és a társadalmi élet más-más ágazataiban is nagy előnyökkel járhat, és segíthet abban is, hogy a demográfiai kérdéseket is megoldjuk, se el, megerősíti ez a demografi, a területi kohéziót, megerősíti az intellektuális kapacitást, és megerősíti az állampolgárok EU intézményekbe és kormányokba vetett bizalmát is. A tanács következtetései konkrét intézkedésekről beszélnek, amelyeket az Európai Bizottság és a tagállamok együtt kell, hogy meghozzanak, melyeknek célja az, hogy a kulturális örökséget stratégiai forrásként tekintsék azért, hogy minden szakpolitikában testet ölthessenek. A következtetések azt mondják, hogy a tagállamok az Európai Bizottsággal egy közös átfogó stratégiai jövőképet kell, hogy kialakítsanak a kulturális örökségről. Ezzel megerősítik a fenntarthatóságot, és a 2018 os kulturális örökség éve így konkrét eredményekre vezethez, vezethet. Különböző szinteken konkrét lépéseket teszünk, a jelenlegi konferencia fontos pillanatban kerül megrendezésre, hiszen a 2020 utáni költségvetésről már megkezdődött a politikai és a szakpolitikai vita. Úgy gondolom, hogy hálások lehetünk az Európai Bizottságnak, hogy a Kreatív Európa programot nem csak hogy megőrizte javaslatában, hanem 1,85 milliárd euróra növelte a költségvetését. Ez arról tanúskodik, hogy a kultúra nagyon fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Ugyanakkor közös erőfeszítésünket kell folytatnunk annak érdekében, hogy más intézkedéseket is foganatosítsunk, hogy a kulturális örökség a következő időszakban más pénzeszközöket is megcsapolhasson, vagy ez itt dolgozók hozzájuthassanak. Minden lehetőséget ki kell tehát használni arra, hogy biztosítsuk, hogy a kulturális örökség hozzájárulhasson a szociális és gazdasági növekedéshez országainkban. Potenciál за развитие, който предлага наследството, но и да потърсим пътища meg kell mutatnunk, hogy milyen eredményeket ért el az európai kultúra, és a jövőbe is kell vezetnünk a kultúrát. Hölgyeim és uraim! A fenntartható kulturális örökségre vonatkozó politikára van szükség. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Unió döntései, a tanács következtetései, az Európai Parlament idevágó dokumentumai valamint az új európai kulturális program mind egy irányba húznak, egy irányba mozognak, szinkron működnek. Mind felismeri a kulturális örökség fontosságát, ehhez persze arra is szükség lesz, hogy ezt a, a kulturális örökséget élővé tegyük, hogy a különböző európai intézmények szorosan együttműködjenek, de együttműködjünk a civil társadalommal, az üzletvilágával, és a társadalmakkal. Csak egy ilyen integratív megközelítéssel lehet biztosítani azt, hogy az utánunk jövő generáció is büszkén tekinthessen a múltjára. Mindenkinek sikeres konferenciát kívánok, köszönöm. Thank you very much. And now Tibor. Köszönöm szépen. Navracsics Tibor úrnak adom meg a szót az oktatás, a kultúra és a sport eh, területéért felelős biztosként. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm szépen a meghívást, illetve Tajani úrnak és az Európai Parlamentnek köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a rendezvényt, és egy olyan témáról tartanak konferenciát, amely Európa lényegéhez tartozik, vagyis a kultúráról, kulturális örökségről cserélnek eszmét. Elhangzott a bevezető gondolatok között, hogy Európa építése mindig is a kultúráról szólt, hiszen a kultúra mindennél jobban összehoz, összetart bennünket, és a kultúrás örökség ápolása segít egymást jobban megismerni, egymást jobban elfogadni, a magunk sokféleségében meglátni, felfedezni azt, ami összeköt. És ezért kritikus jelentőségű egy jobb Európa megteremtése szempontjából, a jövőnk szempontjából a kultúra. Hogy Európa közösségek tartós szerveződése lehessen. És örülök, hogy a kultúra jelentőségét ilyen széles körben elismerik. A politikai tematika élén tartózkodik ismét a kultúra, és a kulturális örökség európai éve kult szerepet játszik ebben. Nagyszerű lendületre tettünk szert, ezt fel kell használnunk, ambiciózus céljainkat követve, ezekhez eszközöket biztosítva. És ide sorolom a pénzügyi háttér biztosítását, amely a kultúra központi szerepét, illetve az alkotások létrehozását tudja támogatni. Már az év felénél tartunk. Az első három hónapban több mint 2500 kulturális rendezvényt szerveztek Európa szerte, a gazdag kulturális örökségünket felmutatva, bemutatva, illetve a különböző hátterű embereket napi szinten egymáshoz közelebb hozva. Meghaladt az egymillió résztvevőt ezeknek a rendezvényeknek a látogatás, látogatottsága, és a városfejlesztés jövőbeli tematikának is meghatározó összetevője a kultúra. Minden szinten össze kell tartanunk, és együtt kell dolgoznunk azért, hogy valóságá válhasson az év célkitűzése, tehát minden érintettet, civil szervezeteket, illetve egyes szomszédos országokat és a nemzetközi partnereinket is arra kérjük, hogy működjenek ebben közre. És a a parlamenti képviselők pedig nagyon fontos nagykövetei ennek a kezdeményezésnek a terepen. Kamerévet asszonynak külön köszönöm a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökeként, illetve a Stakeholder Bizottság Kosta eh, Diákonú és Sojdrova képviselő tagjainak köszönöm szépen a szerepvállalásukat. Az Európai Kulturális Örökség éve sikerrevitelében nagyon fontosak az általuk végzett tevékenységek. Alapvetően katalizáló szerepe van az európai kulturális örökségnek, hogy a kultúra mindig az élvonalban, a figyelmünk középpontjában tartózkodhasson, és hogy a benne rejlő fejlődési lehetőségeket ki tudjuk aktázni, hogy erősebb lehessen az európai identitásunk nem fenyegető ez a közös identitás, hanem gazdagítja és kiegészíti a nemzeti, regionális, illetve a helyi identitásainkat. És az egy hónapja bejelentett kulturális tematika középpontjában a társadalmi, a gazdaság, illetve a külső dimenzió három területéről szóltam a tevékenységeink segítségével tudjuk ezeket a célokat elérni, és ez meghatározza Európa következő évei szempontjából. A kulturális örökség megőrzését szolgáló intézkedési tervet ö, dolgozzuk ki, és évvégéig be is jelentjük majd. Európa kulturális öröksége és még távolabbi területek lebegnek a szemünk előtt. Szeretnénk elősegíteni Európa kulturális örökségének az érvényre jutását a jövőben. Ez már a kulturális örökség éve során megkezdődik. Védeni, ápolni kell, innovatív módon kell hasznosítani az európai kultúrát, a kulturális örökséget. És nagyon fontos, hogy a kulturális javakkal való illegális kereskedelemnek is gátat vessünk eközben. A tudomány, illetve az innováció szintén a témák élén tartózkodik, és az EU intézményei, a többi partner, a kulturális örökséget védő érintettek mind-mind együttműködnek. A berlini felhívás fényében, amelyet az Európai Kulturális Örökségről tartott csúcson jelentettek be. Az Európa nostrára hívnám fel a figyelmet, a német koordinátor, illetve a kulturális alapítvány szerepe szintén kiemelt. Az Európai Kulturális Örökség éve egyedülálló lehetőséget teremt Európa jövőjének az előkészítésére. Nagyon sok a kihívás, sőt, akár fenyegetésekről is beszélhetünk. Ez a vita nem korlátozódhat politikai, gazdasági vagy biztonsági szempontok kitárgyalására, hanem a kultúra kell, hogy a központi téma legyen. Tisztelt képviselők. Itt az ambíciózus intézkedések ideje. Ennek jegyében büszkén említhetem, hogy a 2020 utáni több éves pénzügyi keret kiterjed majd egy önálló kulturális és kreatív ágazatokat eh, támogató intézkedésre is, és ennek keretében 1,85 eh, század milliárd euróra eh, növeljük a vonatkozó keretet a következő finanszírozási időben, és ez számos, illetve időszakban, és ez számos tevékenységre terjed ki, a társadalmi kohézió, illetve regionális fejlesztés, ezek közé tartozik. És büszkén említhetem, hogy a kultúrát, a kultúrás örökséget eredményesen támogatjuk majd európai szinten, illetve horizontális értelemben is. Különleges pillanathoz érkeztünk. A kultúra végre elfoglalhatja megérdemelt szerepkörét, és prioritást kaphat európai léptékben, hiszen az innováció, a versenyképesség, a társadalmi, szociális fejlődés és a egyéb haladó tevékenységek vezető ereje lehet világméretekben. És így tudjuk a jövőnket előkészíteni, hatékonyabban építeni. Komoly társadalmi kihívásokkal nézünk szembe belülről és kívülről. A szakadékok nőnek, keményebbnek a lelkek és szívek, és a kultúra a kulcs eszköz, amely összekapcsol, összehoz bennünket. Az emberlétünk lényegére tudunk a kultúrán keresztül rálátni, az érzelmi világunkra, társadalmunk alapjaira. A közös kulturális örökség létfontosságú a, az együttlétünk, közös életünk szempontjából is, európai szinten, illetve a mindennapok világában is. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Thank you very much, Tibor, for your speech, but also for the cooperation. Köszönöm szépen, Tibor, a beszédet is, és az együttműködést is köszönöm egész évben. Monika Grütters következik, a Német Szövetségi Kormány tagja, kultúráért, médiáért felelős biztos. Köszönöm szépen, Tajáni elnök úr, hölgyeim és uraim! Feketén, fehéren kell hogy lássuk, milyen tényekre épülnek az európai szerződések, mik a fundamentumai az Egyesült, az Egységes Európának, milyen intézmények működnek itt Brüsszelben. De hogy mire épült fel igazán Európa, azt nem olvashatjuk ki a Maastrichti szerződés szavaiból, mondataiból, és ez nem érhetetlen itt sem az Európai Parlamentben, hanem itt a kulturális örökségről van szó, épületekről, hagyományokról, materiális és immateriális javakról, több ezer éves történelemből maradtak velünk ezek az értékek. Ugyanúgy, mint a zene, a European Youth Orchestra, az ifjúsági részfúvósok ezt ma nagyon szépen demonstrálták láthatóvá, hallhatóvá, érzékelhetővé tenni mindazt, ami összeköt minket, az fontosabb most, mint bármikor korábban, hiszen erősödtek a nacionalista erők, és nagyon nehezen leküzdhetők az érdek ellentétek, például az európai menekültügyi politika kapcsán is. De pont az Európai Kulturális Örökség éve 2018 tárja fel nekünk Európa lelkét, hiszen az elmúlt korszakok különböző tanúsítványaiban, de akár az legmodernebb élen járók, művészek műveiben is ezt nagyon jól látjuk. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy az Európai Bizottság, a parlament és minden európai tagállam felkarolta ezt a közös kezdeményezést, hogy legyen egy ilyen európai ér, és ezt azután támogatták. Az idei év csúcspontjai közé tartozik nyilván a European Cultural Heritage Summit, 17 különböző projekt, rendezvény tartozik ide, több mint 100 intézményt tarthatunk a szervezők között, és üdvözöletik őket Berlinben. Ott is kihangsúlyoztuk, ahogyan Jean-Michel Zsár is az előbb ezt említette, hogy mennyire fontos a jó, hatékony szerzői jogok rendszere, amivel biztosítani lehet, hogy a művészek a jövőben is megélhessenek a művészetükből, és nem csak épp hogy élhessenek ebből az értékek, a, amiket létrehoznak a fáradtságos úton, ezek a művészek, ezeket meg kell menteni a digitális világban is. És éppen a berlini csúcs találkozón világosá vált, hogy a civil társadalom képviselői, az Európa Nostra képviselői közül is számosan részt vettek ezen a rendezvényen, tehát hogy mennyire Lényeges az, hogy ünnepeljük a közt, hogy közös gyökereink vannak, és közös értékeink. Az Európai Unió, ahogy ez többször elhangzott, sokkal több, mint egy szabad kereskedelmi övezet, vagy bizonyos közös érdekek megvalósításáért, célokért létrehozott közösség. Németországban is sajnos felütötte fejét ismét a nacionalizmus. A sokszínű, más kultúrák való cserékre alapuló sokszínű kultúra számára jelent ez nagyon nagy veszélyt. És most, amikor az Európai Egységet ezek a veszélyek fenyegetik, a közös kulturális örökség megjelenítése erősítheti a kohéziót. Itt már sok név elhangzott, az építészet, jól látható, hogy nyomait hagyta hátra a, a kulturális csere pozitívumainak, de látnunk kell azt is, hogy Európa egy civilizatorikus vívmány. Két világháború szörnyűségei és a náci barbarizmus után a római szerződések nagy vízival rendelkező aláírói sem sejtették talán azt, ami most tény, hogy mi európaiak a, a, azt tudtuk kihangsúlyozni jobban, ami összeköt minket, ahelyett, ami külön választ. A otthon tudunk adni a legkülönbözőbb nézeteknek, e, világnézeteknek. Egység a sokszínűségben, e, és ennek alapján a megértés, e, ez a lényege az európai békének a politikusoknak, akik felelősek a, mm, az országaikért, kell, hogy lássák, hogy aki feladja az európai megoldást, az visszakat a katapultálja Európát egy olyan múltba, ahol még az erősebb eh, eh, hatalma számított eh, csak. És láttuk, hogy milyen brutális következményei voltak ennek a múltban a megértés, ez sokkal több, mint a gazdasági jólét. Ez csak előfeltétele a gazdasági jólétnek. De sokkal fontosabb az, hogy készen álljuk arra, hogy a humanitást helyezzük előtérbe a hatalom birtoklásával szemben. Az európai megértés, kölcsönös megértés alapja kell, hogy legyen az, az örökség, amit a legkülönböző helyeken élők magukkal hordoznak. Ettől lesz erős Európa, és ez a legtöbb, amit az európai demokráciáért megtehetünk a zenekar, aki gyönyörködtett minket a konferencián, mert 40 éve dolgozik. A European Union Youth Orchesterrel sikerült az, amit mi kívánunk magunknak, Európának és az egész világnak. Azt, hogy figyeljünk, hallgassunk más hangokat is, a halk és a hangos, a lassú és a gyors ritmusokra egyaránt figyeljünk, és tegyük magunkével. A European Youth Orchestra ma nem csak zenér és muzsikál, hanem azt kívánom, hogy ez sok felismeréshez is vezessen az önök konferenciáján, erősítse ez a demokratikus Európát, Európának ez adta meg a jólétet, a szabadságot, és Európa csak erre építheti fel a jövőjét is. Köszönöm. Thanks a lot, Monica, for your... Köszönjük szépen, Mónika, ezt a előadást, és köszönjük, hogy ilyen harcosan kiszállt kulturális örökségünk védelmében. Most pedig Lívia Konyordunok, a görög kulturális és sportminiszternek adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Excellenciás hölgyek és urak, európai parlamenti és európai bizottsági elnök urak, igen tisztelt eh, kulturális szakbizottsági elnökasszony, excellenci és urak és hölgyek, kedves eh, minisztertársaim, kedves barátaim! Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel ma. Meg szeretném köszönni táján egy kollégán eh, úrnak, hogy meghívott erre a nagyon fontos konferenciára. Kedves barátaim! Minnyáján tisztában vagyunk vele, minnyáján tudjuk, hogy eh, válaszúton vagyunk Mindjárt úgy érezzük, hogy búcsút kell intenünk egy régi és gazdag világnak, és egy nem ismert jövőre készülünk fel. Teo Angolopoulos filmjére emlékszem, a felfüggesztett lépés. Ezt a címet viselte izgalmas dilemmák és ebből eredő következtetések eh, korát éljük meg egyénileg, de közösen is döntéseket kell hoznunk. Tekintsünk vissza a történelembe, az 5. Krisztus előtti századba Görögországban, ahol Aténban megszületett a demokrácia, ez volt az aranykor. A civilizáció ebben az időszakban a szellem ősrobbanásával lépett elő, az orhaikus világban egy új világba lépett át, mely egy sor kérdést jelenített meg, konfliktusok, párbeszéd és harcok is határoztak meg, néha pedig eh, az éhezés, vagy pedig a betegségek pusztították az embereket, az emberek, az egyén új egyéni öntudata, a klán, a család, korábbi közösségi öntudatát váltotta le, és kirajzolta az új világot, mely a jövőben előttünk állt akkor. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a költők és a filozófusok, akiket oly nagyra értékelünk ma, munkái ezen feltételek mellett jöttek létre, a tragédiák, a komédiák, a peloponézisi háború árnyékában jöttek létre. A mai korszak érdekes analógiákat mutat ezzel a korszakkal. Civilizációnk ma újra egy új történelmi ugrásra készül, egy nem világos, kitapinthatatlan jövő irányába, amely egy csomó kihívást, esélyt is tartalmaz, kreatív lehetőségeket kínál, példátlan, univerzális és kollektív alapon. Ez a globális öntudat rávilágít arra, hogy minden mindennel összefügg, minden mindentől függ, és ezen közben minnyáján egy nagy egység, egy nagy entitás, a globális falu tagjai, lakosai vagyunk. De ahogyan számíthatunk erre, a változó időszakaink bizonytalansága alapot ad a félelemnek, centrifugális dinamika tapasztalható, bizalmatlanság, az izoláció, a szeparáció és az intolerancia. Ez az a pillanat, amikor fontos, sürgető döntéseket kell hoznunk a közös, globális jövő világ számára. A bölcsességre, a múlt örökségének bölcsességére van szükségünk, a közös örökségünk tapasztalatait az új útra kell magunkra vinnünk, és ezzel kell gazdagodnunk a jövő társadalma számára fiatalokat, ezzel kell felneveznünk, felnevelnünk úgy, hogy tiszteletben tartjuk a környezetet is. Kortárs no, Noéként egy új bárkát kell létrehoznunk, ahova elmentjük mindazt, ami értékes a kultúrában. Nem szabad, hogy alámerüljön mindez a kultúra, mindent, a kulturálatlanság minden elnyelő örvényében. A kulturális örökséget korunk prioritásaival kell összekapcsolnunk, nem szabad, hogy mindent elfedjen az érdektelenség, vagy a a felejtés homokja, az értelmetlensége romjai alá nem szabad, hogy bekerüljön a kultúra. Amit kézenfekvőnek vettünk a kulturális örökségben, ma már nem kézenfekvő. Újton újra fel kell tennünk az alapvető kérdéseket, újton újra saját kezünkbe kell vennünk ezen válaszúton a jövőbe vezető döntés felelősségét erre adhat, erre a kihívásra adhat választ a kultúra az európai állampolgár számára. Sokszínűségünk egységben egységesült a történelemben. Európa a világ számára egy kollektív kulturális szigetet kínál, amely gazdagsággal, közös érdekek, érdekekkel sugároz ki a világra, és örökségét egy összekapcsoló hálóként kínálja fel, mely megőriz, mely megvéd a művészek, a műalkotások, a gondolkodók közös hálója ez. Ma újra fel kell tennünk az alapvető kérdéseket, az alapvető dilemmákkal szembe kell néznünk, amelyek a múlttal, az örökségünkkel függenek össze, kollektív döntéseket kell hoznunk. Két alapvető kérdésre kell választodnunk a menekült kérdésre és a környezeti kérdésre, két kérdés egyébként számos szálon függ össze. A menekült kérdés szorító dilemma, emberi életek forognak kockán. Ez a kérdés lehetőségeket is kínál, a szolidaritás melegágyaként működhet, de ha nem jól kezeljük, akkor az idegen gyűlöletnek adott táptalajt, amely megfélemlít bennünket, egymástól elkülönít, és egységünk, egységünket bizonytalanítja el. Az éghajlatváltozás nem csak kult, gazdasági, hanem kulturális paraméterekkel jár, melyek meghatározzák jövőbeli együttéletünk, élésünket. Kedves barátaim, Európában szimbólumokat, mítoszokat őzünk, Médea, aki megöli gyermekeit, Ödipusz, és még sorolhatnám a nagy európai kulturális narratívákat. Nos, a kulturális örökség csúcsa Berlinben írta alá elkötelezett nyilatkozatát, amelybe sok kormányt, civil szervezetet vont be annak érdekében, hogy a kulturális örökségre építve egy új lendületet adjon Európának, és így az európai kulturális örökség évét értelemmel, tartalommal töltse meg. Gondoljunk csak arra, hogy a városok, a falvak a múltban, a természeti katasztrófák vagy a háborúk erején hogyan tudtak egymáson segíteni. A szolidaritás, a bölcsességből és a józan paraszti észből eredő szolidaritás összekapcsoló erejére van ma szükségünk inspirálódjunk a múltból, a kulturális tapasztalatokból. Ez egy olyan bölcsesség, amelyet az ősök adnak át a jövő generáció számára. A kultúra és a kulturális örökség éppen ezért elengedhetetlenül szükséges, nem gondolhatjuk azt, hogy enélkül élhetünk, vagy élni érdemes volna. A ősi görögök is tudták, hogy a kultúra nélkül nem lehet érni. A kulturális örökség nem csak szebbé, élhetőbbé és jelentőségtelibbé teszi világunkat, a kultúra egyben iránymutatóként is működik, szextánsként irányítja a zajló tengeren vergődő hajunkat a jövő irányába. A kultúra irányít, a kultúra tanít. -e tehát civilizációnk új ősrobbanása, és készek leszünk-e arra, hogy a jelen idők tapasztalatát a mindenkit szolgáló teremtés szolgálatába állítsuk, képesek leszünk-e az új öntudattal a jövő formáit kihosítani a, a, a jövő márvány tömbjéből. Mindenkinek külön-külön kell választani erre, kedves barátaim, de elsősorban közösen kell keresnünk a választ a kihívásokra egységes Európaként, olyan Európaként, amely a demokrácia, a tolerancia, az integritás, a kreativitás és a szolidaritás és a befogadás közös értékeire épülve keressük a választ. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, Lidia, és az első panel két utolsó hozzászólójának adom meg a szót. Elsőként horvát kulturális miniszterként Nina Obuljen Korzsinek asszony. Öné a szó. Mikro, mikro. Köszönöm szépen, elnök úr. tisztelt biztos úr, kedves kollégák, miniszter urak és hölgyek, hölgyem és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek ma az Európai Parlamentben, és hozzászólhatok ehhez a fontos témához, hiszen épp az Európai Parlament az az intézmény, amely az utóbbi évtizedben, évtizedekben meghatározta az európai tematikát, az európai irányultságot, és így került a témák élére a kultúra. Ezeket a témákat vették át később az egyéb intézmények. Kedves barátom, a görög kulturális miniszterasszony arról beszélt, hogy válaszúthoz értünk, igazat is adok neki, hogy válság helyett inkább válaszútról célszerű beszélnünk, és ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a kulturális örökség európai évét ünnepeljük most itt a rendezvény keretében. Büszkén vállalva a sokszínű kulturális hátterünket. Azok, akik hozzám hasonlóan hisznek az európai projekt életképességében, fontosnak tartják ezt az irányultságot, illetve hogy a fiatalokat, az ifjú európaiakat segítsük az európai építés útján, hogy ki tudjunk építeni egy olyan európai társadalmat, amely a bennünk közös vonásokat hangsúlyozza, a közös értékrendünket. Túl sok a ma bennünket egymástól elválasztó téma és konfliktus. Különböző államok közötti feszültségek jelentek meg, és nagyon sok számunkra elfogadhatatlan eh, téma merült fel, amelyet hatékonyabban kellene kezelni. Például a migráció, illetve a biztonság, és sorolhatnám még a több szinten megjelenő problémákat. A kultúra, illetve a kulturális örökség viszont egyesít bennünket és összetart. Felmutatja, hogy részei vagyunk egy nagyobb egységnek. Anélkül, hogy az egyéni portugál, horvát, német vagy egyéb identitásunkat fel kellene adnunk, meg kellene szüntetnünk az azonosságtudatunkat hiszen a kultúránk részeként megvannak azok a sajátos jegyek, amelyekhez ragaszkodhatunk. És hallottuk, hogy a nagyszabású berlini csúcson múlt héten ünnepelhettük az a kulturális örökség európai évét. Német kollégámnak szeretnék köszönetet mondani ezért, illetve az Európa Nostra szervezőbizottsága tagjainak szeretném megköszönni, hogy ezt a csúcs találkozót megszervezték. Hadd térjek ki néhány szó erejéig arra, hogy kultúrás miniszterként hogyan éreztem magamat, milyen gondolatok kavarogtak bennem. A kultúra sokak számára sok különböző dolgot jelenthet, és nagy örömmel állapítottuk meg, hogy ezen a fórumon az egymással összekötő jelenségeket, vonatkozásokat kerestük. A kultúra, a kulturális örökség ápolása alapvetően összeköt bennünket. És ez egy olyan téma, amely az európai polgárok számára egy átélhető, átérezhető terület. Azt hangsúlyozza, hogy közös múltra támaszkodhatunk. És arról is meggyőzhetett bennünket ez a csúcs, hogy a kultúrába, az örökség ápolásába többet kell fektetnünk. Az újító jellegű örökségőrző tevékenység szintén nagyon fontos. Elhangzottak olyan aggodalmak, hogy kisebb közösségekben nem igazán láthatóak egyes európai projektek, és a következő több éves pénzügyi keretben ezt a problémát is orvosolnunk kell egyebek mellett. Még annyit a csúcsról, hogy konszenzus és általános támogatás övezte az európai kulturális örökség ápolását, ahogy Navracsics biztos úr is utalt erre. Kiváló stratégiai dokumentum született, megfelelő egyensúlyt teremtve a számos prioritásunk között, az előző közleményeinkben megfogalmazott szempontjaink között. De ezek sorába felvett új témákat is, amelyek a napi rendünk élére kerültek. És a kultúrás örökség őrzésére irányuló intézkedési terv jelentőségét szeretném hangsúlyozni, az intézkedések sorába illeszkedik a kulturális örökség európai éve is. Még egy gondolat a e csúcs e, kapcsán. Nagyon fontos, hogy több szinten együttműködjenek az intézmények. Minden európai intézmény, valamint tagállami kormány, illetve helyi és regionális önkormányzat is részt kell, hogy vegyen ebben a civil társadalmi partnerenkkel együttműködésben tudjuk elérni a céljainkat. És ezért is nyugtáztam olyan nagy örömmel, hogy két európai, sőt világszínvonalú művész vezette fel a mai rendezvényt. Jean-Michel nincs itt körünkben, de amikor bejöttem ide a patkó ülésterembe elmondta, hogy nagyon örül, hogy itt lehet az Európai Parlament épületében. És az által megfogalmazott gondolatok nagyon fontosak, ahogy említette, azok a döntések, amelyek előttünk állnak, nagy jelentőséggel bírnak Európa és a világ jövője szempontjából, mert a kultúra érdekképviseletét az alkotók érdekképviseletét is meghatározza, hogy melyik útirányt választjuk. És ezért is nagyon fontos intézmény az Európai Parlament, mert komoly mértékben járulhat hozzá, kulcs szereplője lehet a kultúra megőrzésének, a kultúrás örökség ápolásának, illetve az Európai Bizottság több éves pénzügyi kerete is kulcs szerepet játszik ettéren. Köszönöm szépen! Thank you very much, Nina. Köszönöm szépen, Nina. És az utolsó előadónk, Dasemel Barde, lett kulturális miniszter. Parancsoljon önél szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor a balti országok ének kultúrájáról, hagyományerői kértek, hogy szóljak. Nos, arra gondoltam, hogy ez tényleg hozzájárult a pozitív változásokhoz is. Ehhez most fel kell állnom. Ziedāju augstajā kalnā, lai manā balstīņā skanēja tālu, lai manā balstīņā skanēja tālu.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 In this Latvian folk song, the singer Ebben a lett népdalban az eh, énekes eh, azt mondja, hogy egy olyan helyszínt eh, választott az énekléshez, ahonnan mindenki hallhatja, a, egész messze szálljon a hangja. Nos, én is itt lett nemzeti viseletet viselek, a tizedik századból magas sarkú cipőt vettem, hogy minél messzebbre hordjon a hangom. A népem számára a dal a legértékesebb örökség. Mint egy két millió lett népdal létezik, tehát mondhatnánk, hogy minden lett embernek megvan a saját egyedi népdala és mint egy 150 évig ennek az örökségnek a legszebb manifestálódását jelentik a fesztiválok. Lettországban öt évente szerveznek meg egy ilyen fesztivált, a 26-ra most vasárnap kerül sor, úgyhogy még el is mehetnek erre. Egy nagy, nyitott színpadon 16 ezeren énekelnek a kapella, és mintegy 18 ezeren táncolnak a Nemzeti Stadionban lett táncokat. Emellett az éneklési hagyományunk egységesíti a német kultúra minden ágazatát, és minden bárhol is érjenek a lettek, a diaszporában vagy a világ bármelyik részén, az ország lakosságának mintegy 40%-a közvetlenül részt vesz a hagyomány őrzésében, és 70-80%-uk közvetett módon teszi ezt. Mind a három balti államban nagy hagyománya van az éneklésnek, és az UNESCO elismerte ezt Észországban, Litvániában és Lettországban egy az emberiség nagyon fontos szellemi javai közé sorolta az énekeinket, a táncot, ezt a hagyományt a balti országokban. Ez emlékeztet minket a közös európai értékekre, amelyek egyesítenek minket, és a helyi örökségben ez mindenütt tetten érhető a hagyományainkban felfedezhetünk, felfedezhetjük az Európai Örökség számos elemét. Luther Márton reformációja nagyon fontos volt abban, hogy a templomokban az emberek anyanyelvén kezdtek énekelni, és nem latinul. Ez a felekezetek egyre inkább énekeltek. A Moráviából érkeztek az első ilyen énekesek, akik megvetették ennek a hagyománynak az alapjait. A 19. században a helyi eh, németek, németorsz, német területről vagy osztrák területről bevándorlók szervezték meg az első fesztiválokat, és ezek fontos szerepet játszottak a lett államiság kialakításában is, és a tájékoztatásban, hiszen társadalmi, politikai szempontból a lett identitás szimbólumává vált, az éneklés a dalfesztiválok hagyománya egy nagyon erőteljes eszközévé vált a szovjet megszállás alatt a békés ellenállásnak, és a 20 században az éneklő forradalom is hozzájárult ahhoz, hogy Észtországgal és Litvániával együtt most már ünnepelhetjük a függetlenségünket. A dal ereje vitett, vitt vissza minket az európaiak, az európai népek közösségébe. Nincs nagy, vagy kicsi, vagy saját, vagy idegen kultúra. Az erősségünk az, hogy hiszünk egy közös történelemben és örökségben, ami a múlthoz és majd a jövőhöz köt minket valamennyiünket. Köszönöm. Köszönjük szépen, ön egy fantasztikus miniszter, köszönjük. Avant de descendre pour la photo des familles. Mielőtt a csoportképre összegyűlnénk, eh, tájékoztatnám önöket a program hátra levő részéről. A fotót követően az Arte Report filmjét nézhetjük meg, a Velencei Időgép a digitális korban címmel. Külön köszönöm a tolmácsoknak, hogy vállalták ennek a rövid filmnek a tolmácsolását. Mindenkinek köszönöm. Ezek után pedig megkezdődik a Szilvia Costa elnökletével lebonyolított első panel, vagy első pódiumbeszélgetés. Encio Bosszó lesz a külön vendégünk. Köszönöm neki, hogy elfogadta a meghívásunkat. Encio Bosszó, Écio Bosszó egy nagy zeneszerző művész, mindig meg tud bennünket nevettetni, és nagyon sok csatát nyert meg, és köszönjük szépen, hogy eljött és reményt ad nekünk a nehéz csatáinkhoz. Köszönjük Eció Bosszónak, hogy itt van. Most pedig, tehát akkor kérem, hogy menjünk el a családi fénykép elkészítéséhez.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 depuis quelques années avec l'avènement de la révolution numérique. A digitális forradalom néhány éve sok milliárd adathoz vezetett. Ezeket központi hálózatok tárolják, és Big Data néven fut ez a jelenség. Eddig azt gondoltuk, hogy a digitális forradalom csak a jelenre és a jövőre vonatkozik, és hogy a múltra visszamenőleg nem terjedhet ki. Si vous regardez l'information disponible, ha megnézzük, hogy mennyi információ áll a rendelkezésünkre a jelenben, azt tapasztaljuk, hogy a múltal összevetve egyfajta gomba alakzat jelenik meg. A big data adat bőséget jelent a jelenben, és hogyha a múlt felé haladunk, akkor töltsérszerűen szűkül az információk mennyiséget. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy a múlt adatait ugyanolyan könnyen elérhetővé tegyük, mint a jelen adatait. Pour faire passer l'histoire dans l'ère des big data, une A big data idején a Lozanne Műszaki Egyetem és a Velencei Egyetem egy közös projektet indított el, Velencei Időgép néven. Az a célja ennek a projektnek, hogy digitalizálja a mintegy 80 iratkilométert, amely a Velencei irattárban fellelhető. A Velencei állam az 1797-es bukásáig a legjobban szervezett ö, adminisztrációt vonultatta fel a régi rend országai közül. A velencei nyilvántartás kiterjedt minden érkező és távozó hajóra, pénzfolyamatokra, és dokumentálta a gazdasági mozgásokat. Kiépítettek egy teljes közigazgatási gépezetet, amely hihetetlenül gazdag információ forrásként segíti a múlt rekonstrukcióját. Tehát rendelkezésünkre áll ez az elképesztően gazdag adatbázis, amelyet hasznosíthatunk. A Velencei Időgép projekt a legkorszerűbb technológiával, négydimenziós technológiát bevetve elérhetővé teszi a múlt információit. Ez egy új és szédítő távlatokat mutató elképzelés, szimulálja a múlt dokumentumai alapján a múlt folyamatait. Fontosnak tartom, hogy itt egy tartós nézetet képviselhetünk, hiszen a technika nagyon gyorsan változik, tíz éven belül el is avul, viszont ez a koncepció, amelyet az időgép testesít meg, demokratikus módon elérhetővé teszi az információkat, és újra építi, rekonstruálja a múltat. Ennek a része számos keresőgép is, és óriási társadalmi, gazdasági hatással jár majd. bisogna fare sentire. Now. Most pedig, most pedig sit down, please. Sit down. Now we start with the panel number. Elkezdjük az egyes panelt, az egyes pódiumbeszélgetést, kulturális örökség és az európaiség az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának tagja Szilvia Costa eh, vezeti ezt a panelt. Köszönöm szépen, olaszra váltok anyanyelvemre, tehát javaslom, hogy eh, a fejhallgatót vegyék fel. Nagyon boldog vagyok, hogy megnyithatom ezt a panelt Tajani elnökkel, akinek köszönöm, hogy itt van, mert eh, a Milánói fórumra készülve ragadta meg a, bizottság, a parlament ezt a kezdeményezést. Az Európai Parlament hallatni akarta a hangját az um, kulturális örökség európai évé során. Köszönöm a miniszter uraknak, köszönöm Jean-Claude Junckernek a felszólalásaikat, és üdvözlöm a vendégeinket is. Biztos, hogy sok fontos dologgal fognak gazdagítani bennünket a kulturális örökség tekintetében. Fontos, hogy a kulturális örökség az Európához való csatlakozásunkat jeleníti, meg még akkor is, hogy a digitális formát ölt. Általában a kultúra éveiről szoktunk beszélni, de most pedig a kulturális örökség évéről beszélünk, azért, mert Európa nehéz eh, életszakaszában van, nem csak az európai politikai projekt került veszélybe, a béke, a fejlődés, az együttműködés projektje, amely 60 évig határozta meg a földrészünket, hanem gyakran bizonyos erők még a közös gyökereinkre is rákérdeznek, amely Európa, ami Európa záloga számunkra. A szolidaritás adja az európai építmény alapját, és erről nem szabad megfeledkeznünk. Nagyon egyszerű kérdéssel állunk szemben, de egyben központi kérdéssel is. Mi más marad, hogyha nem a kultúra, a művészet, a szellemiség, az építészet, a zene, a templomaink, a mozi, a színház, honnan ismernék fel Európát az egész világban, mi marad más, ha ez nincs, és mi ad egy európai gondolatot, egy, e- az európai összetartozás gondolatát. A kulturális és egyben a, a mm, földrajzi örökség eh, nagyon fontos, eh, humán, az emberiség és az univerzális emberiség öröksége is. Háborúk osztottak meg bennünket, de a háborúkat több generáció erőfeszítésével meg lehetett haladni. A szabadság, az egyenlőség és a testvériség szellemében megkérdez, meg kell kérdeznünk, hogy mit hoz létre a szabadság, testvériség nélkül mit hoz létre a testvériség, a szépség és a harmónia nélkül. Ezek azok a kérdések, amelyekkel elindulunk. A művészek a kulturális sokszínűségünket mutatják fel, és a közös európai önazonosságot rajzolják ki, a közös értékek alapján, az emberi méltóság, az emberi élet szabadságának értéke alapján, de ugyanakkor a tudományok és a gondolat szabadsága alapján is, úgy, hogy elismerjük a kreatív munka szabadságát, és látjuk, hogy a kreatív energia szabadsága milyen nagy hatással van minnyájunk életére. Sok ezer um, projekt bemutatását hallottuk, az e berlini csúcson is testet öltött ez az erőfeszítés, amely bennünket itt egyesít, akár Milánóban, akár itt az Európai Parlamentben, akár Berlinben, tehát az a célunk, hogy a kulturális örökség hagyományára építve a jövőbe tekintsünk ki. Az év végi Milánói konferencia áttekinti az év eredményeit, levonja az év következményeit, és kitekint majd a jövőbe. Most pedig kezdjük el a pódiumbeszélgetést. A kulturális örökség és az európaiság közötti kapcsolatról fognak beszélni a meghívottak különböző országok intézmények képviseletében, de először is nagy boldogsággal köszöntöm a pódiumon egy rendkívüli vendéget köszöntök, Maestro Ezio Bosso, nagy olasz karmester, zeneszerző és zenész, mindenki ismeri. A London Symphony Orchestrát is vezette, illetve um, fellépett velük, és ő a zene ünnepének egyik küldötte Olaszországban. Egyébként köszöntöm Paloma Bazinit is itt körünkben az Olasz Kulturális Minisztérium küldöttségét. Néhány nappal ezelőtt egy interjújában azt mondtam, hogy a zene zenész az európai örökségből nő ki, hiszen az európai úgy, a zene úgy tartozik Európához, ahogyan a, az építészet hozzátartozik az épületekhez. Köszönjük, hogy eljött, megadom önnek a szót, szeretettel üdvözöljük. Hello, hello, ciao, usa, pau. <laughs> Sono abituato a star di schiena per fare musica più facile. Um, hozzá vagyok szokva, hogy eh, egyszerűbben is próbáljam kifejezni magamat. Létezik egy szempont, amely a zenével foglalkozik, amelyhez tartozom. A zene a legszebb világ, a zene mindig velünk van, a zene mindig körülvesz bennünket, a zene összekapcsolja az embereket. Négy éves voltam. Négy éves voltam, és azóta már tudom, hogy európai vagyok, az európai zenéhez csatlakozom, kapcsolódom. Miért? Azért, mert mi, akik a zene mellett kötelezzük el az életünket kiskorunktól kezdve, más kultúrák zenéjével, a, német-osztrák zenével, Beethoven, Mozart, vagy a német zenével, Brahms, Mendezonnal, vagy Bizével, francia zenésszel növünk fel. A zene nem egy kultúrához köthető, hanem át ível a kultúrákon, évszázadokon ível át és kultúrákon íven át, ível át a zenem. Benedetto Marcello, um, zenéjét például, amikor valaki leírta, és sok száz kilométert utazott, hogy leírja, vagy Schubertre gondoljunk, aki elment Paganinit meghallgatni, nem azért, mert olasz volt Paganini, hanem azért, mert egy, egy rendkívüli zenész volt. Bármilyen formában is zenélünk, bármilyen hangszeren játszunk, a saját önazonosságunk, a saját identitásunk alapján állunk, és kapcsoljuk össze ezt a hagyományjal. A zenekar, amelyet vezénylek, egy olasz zenekar, de például az első hegedűs ö, ö, román, a koncertmester magyar, és közös zenekar vagyunk. Persze az ember néha bizonytalankodik, és néha falakat épít, ahelyett, hogy a falakat elbontaná, és látná a kapcsolatokat közöttünk. Ez a közös felismerés, és hát egy közös Európáról álmodtunk, emlékszünk milyen boldogok voltunk, amikor Európa egyesült, mi, akik a más kultúrák zenéjét játsszuk, meg kell, hogy tanuljuk a másik kultúrák nyelvét. A zene néha olaszul beszél, de az olasz zene ugyanakkor más kulturális hagyományokból nő. A Freude, a Freude, a boldogság, köt bennünket össze, bennünket, akik barátai vagyunk egymásnak. A kombivenza, az együttélés, az egymással való élés szellemében kell, hogy éljünk. Európa a jövőképek, a víziók Európája, és a, gondoljunk csak bele, hogy például Mendelssohn Olaszországot zenésítette meg egy szimfóniájában, vagy Handel a angol hagyományra adott választ, vagy Csajkovszki azt mondta, hogy um, százszor inkább legyek Olaszországban, mint a paradicsomban. A különbségek, a kulturális különbségeket látnunk kell, támogatnunk kell, épp úgy, mint az építészeti különbségeket, de ugyanakkor a közösséget is látnunk kell, ami összekapcsol bennünket. A zenem egy ilyen összekapcsoló erő. Minden határt le kell bontani, az európai kultúra szellemében, és persze más, a világ más országai fele is nyitni kell. Még többet dolgozzunk ezen. Claudia Abbadóra gondolok. Claudia Abbadóra gondolok, aki ennek a szellemében zenélt, ebben a szellemében Um, hozta létre 40 évvel ezelőtt az Európai Közösség Ifjúsági Zenekarát, és megtanította nekik, hogy mind egy közös zenekar tagjai vagyunk, hiszen Európa egy nagy zenekar. Ezek azok a gyökerek, amelyeket nem vághatunk el, amelyek fenntartják az európai növényt, az európai fát, az európai építményt. Ez a színhely, ahol most vagyunk, az Európai Parlament épülete, szintén a többszólamúság helyszíne, és itt jussunk eszünkbe ez, hogy a nagyzenész nem az, aki a leghangosabban játszik, hanem aki a legszebben, a legharmonikusabban játszik. Ebben a mondatban nagy lehetőség és nap, nagy erő rejlik. Credete nella musica, credete nell'Europa. Higgyetek a zenében, higgyetek Európában. Penso, grazie, grazie maestro Bosso. Köszönöm szépen, maestro Bosso, meg vagyunk rendülve. Megadom a többi felszólalónak a szót, de mégiscsak egy valamit ki szeretnék emelni. Talán gyakrabban kellene megadnunk a művészeknek a szót, hogy beszéljenek Európáról, hiszen Európának szüksége van a művészekre, önökre, ahogy te is teszed mindig, de és a más értelmiségiek, kultúra, alkotók megteszik, a tanúbizonságukkal rávilágítanak arra, hogy mi Európa, mi kell, hogy legyen Európa, mi Európa jövője. Valóban ez a parlament is egy olyan helyszín, ahol ezt a, ezt a tanítást meg kell hallgatnunk. Köszönjük a parlament elnökének, hogy itt volt velünk, és most megadom a vendégeinknek a szót. Nagyon izgatottan várjuk az ő előadásaikat. Különböző az kulturális intézményekből és egyetemekből jönnek. Először megadom Hermann Párcingernek a Porosz Kulturális Örökség Alapítványának elnökének a szót, akivel Berlinben nem olyan régen találkoztunk, az Európa Nostrának is döntéshozója és egy csodálatos kezdeményezést indítottak útjára. Ez egy olyan kezdeményezést, amelyet már nagyon sokan aláírtunk, de mindenki írja alá, online alá lehet írni. A német eh, szövetségi állam elnöke is aláírtam. Ez a kezdeményezés egy meghívást tartalmaz arra, hogy eh, az európai kultúra új fázisának motorjaivá váljunk minnyáján. Parancsoljon, megadom önnek a szót. Yeah, thank you, Sylvia. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, kollégák, barátaim, hölgyeim és uraim! Valóban az előző ülésszakon meghallgattuk azokat a minisztereket, akik tavaly Berlinben is ott voltak a csúcs találkozón, a német, a görög, a horvát miniszter, és ez is jelzi már, hogy azért sok mindent sikerült elérnünk a berlini csúcs találkozón. A talán az egyik legfontosabb rendezvény volt ez. Össze akartuk hozni egész Európát, és több mint száz partner intézményből, mint egy 5000-en érkeztek, kormányszervek, civil szervezetek, NGO-k, képviselői, jöttek el Berlinbe, és mintegy 70 különböző rendezvény volt, viták, különböző fórumok valóban a kulturális örökség jegyében teltek ezek a napok Berlinben. Az Európa Nostra másik társ, társelnökeként és a Porosz Kulturális Örökség Alapítvány elnökeként, tehát én is az egyik szervezője voltam ennek a csúcs találkozónak. A kulturális örökség védelme volt az egyik fontos témánk. A másik téma pedig az volt, hogy hogyan tudjuk a szó jó értelemben fegyverként felhasználni a kulturális örökséget. Ugyanis szerintünk a kulturális örökségben nagyon sok lehetőség rej, rejlik, az európai integrációt, a kohéziót erősítheti, segített létrehozni egy igazi európai identitást. Hiszen most a pénzügyi válság, a menekült válság után az is világosá vált, hogy a gazdasági jólét ugye a mindennapjaink alapja, de a gazdasági jólét nem a legerősebb kohéziót megtestesítő elem, különösen válságos időkben, amikor szétes és széthullás fenyegeti Európát, akkor kell valami, ami összetart minket. És a kultúrában, a kulturális örökségben van benne ez a lehetőség. Ezért volt annyira fontos számunkra ez a csúcs találkozó. Örömmel hallottunk most itt az új programról, a cselekvési tervről. Itt kérem, hogy írják alá önök is ezt a kezdeményezést. Az interneten ezt könnyen megtehetik. Helyi, nemzeti, európai szintű kapcsolatokat akarunk felépíteni, hidakat az intézmények, a civil társadalom felé. A kulturális örökség ugyanis számos kihívással néz szembe. Az egyik ilyen az integráció eddig kétféleképpen közelíthettük meg az integrációt. Mi európaiak egyrészt magunkon belül, másrészt sokan jönnek hozzánk, és azokat is, akik itt maradnak velünk, valahogy integrálni kell. Tehát ez a kettős integrációs feladat rendkívül fontos. Azután itt van az oktatás. A kulturális örökség a anyagiasult történelem. Mit mondanak nekünk a, a műemlékek, az épületek? Különböző európai országból érkeztek önök, és sokszor az a probléma, hogy a történelem, a művészetek oktatása eh, nem mindenhol megfelelő, nem férhető hozzá. Pedig ezért szükséges, hogy legyenek interaktív weblapok is, és még valami nagyon fontos. Profitáljunk el valamennyiünknek abból, hogy különböző történelmi eseményeket különböző megközelítésből látjuk és vizsgáljuk. A kulturális örökség, ez egy békeprojekt, és szerintem ez az egyetlen jövő áll Európa előtt. Per questi suggerimenti, per queste valutazioni, Dunque, noi siamo un po' in ritardo con... Kis késésben vagyunk, éppen ezért kérem a következő felszólalókat, hogy tartsák be a rendelkezésükre álló időt. Megadom Anduriptri-nek, um, az Árte főigazgatójának a szót. Az Ártem sokat tesz az európai kultúra megőrzéséért, hat nyelven sugároz, ezt köszönjük nekik és harmadik évben is szorosan együttműk a Kreatív Európa progr- programmal, amelynek egyéb iránt én magam előadója vagyok a tisztelt házban, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyem és uraim, először is el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a szép napon, hiszen fontos szimbólumként emeljük piedesztára itt az Európai Parlamentben a kultúrát. Simon Well fényképe látható odaként, és itt gyűltek össze az európai intézmények vezetői, valamint európai jeles művészei megvédik a műalkotások, illetve a szerzői jogok szabályozói keretét hallhattuk, hogy a jövőben jelentősen növelik a kultúra és a kulturális intézkedések terén az elérhető kereteket. Ez a szakpolitikák terén azt jelenti, hogy a kultúra és a digitális fejlődés kéz a kézben haladhat előre. Szemben a hamis szembeállításokkal. Az árte mindig is kezdettől fogva abban hit, mint önök, hogy a kultúra és a digitális technika nagyon jól megférnek egymással. Mi meg vagyunk arról győződve, hogy a digitális eszközöknek köszönhetően a kultúra értéket jelent Európa és az európai polgárok számára. Most már 26 éve e filozófia jegyében tevékenykedik az Arte, és az európai kultúrát szolgáljuk, több mint 85%-a a műsor folyamunknak európai eredetű, de minden kontinens programjait sugározzuk. Az Európai Parlament két hete egy jelentésben emlékeztetett a pénzügyi, illetve strukturális akadályokra, például arra, hogy a nyelvi akadályok a kultúra terjesztésének útját állhatják. És ezért a sok nyelvűséget igyekszik Európa minden eszközzel támogatni. Az utóbbi öt évben a parlament kifejezetten támogatott bennünket ezen a téren is. A programjaink egy részét a kultúra, illetve az aktualitások terén több nyelven elérhetővé tettük nekik köszönhetően, és digitálisan hozzáférhető angolul, spanyolul is sugárzunk 2015 óta, lengyelül 2016 óta, és pár napja én már in italiano, és elérhetők vagyunk. Tehát 70% az európaiaknak az anyanyelvén hallgathatja a műsorainkat és a az örökség ápolása, őrzése, számos más megközelítés révén is megvalósul, amelyekre most nem térek ki, de a lényeg, hogy támogatjuk azt a határozottan európai stratégiát, amely Kohl kancellár és Mitterrand francia elnök révén indulhatott el, ahogy Barenboim úr erre emlékeztetett bennünket, és az Európai Parlament pedig kiemelt intézményként fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Az európai média hivatkozási pontá vált világléptékben, és azt gondolom, hogy az alapvető értékeinknek szerzünk így érvényt. Köszönöm szépen. Chile, adesso voi capite. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk most megértik a parlamenti képviselők nehéz életét, amikor egy percben vagy másfél percben tudnak csak felszólalni. Ez egy igazi dráma, de bizony lekeverik a mikrofont, és sajnos mi már nagy késésbe vagyunk, úgyhogy meg kell adnom Ricardo Rivero Ortegának, a Szalamankai Egyetem rektorának, ez is egy, az Európai Kulturális Örökség városa. A szót köszönjük, hogy eljött. Kérem világítsa meg, hogy az európai egyetemek mit tehetnek annak érdekében, hogy az európai kultúra az új generáció körében is virágozzék. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a meghívást. Ilyen kitűnő előadókkal együtt szólalhatok fel, és mi a Szalamankai Egyetem fennállásának 800. évfordulóját ünnepeljük idén. A ön által feltett kérdésre válaszolva azt kell, hogy mondjam, hogy maga Európa a mi kulturális örökségünk de mindenek előtt azt kellene meghallgatnunk, hogy mit mondanak nekünk a fiatalok. Hiszen Európa legnagyobb gazdagságát a fiatalok jelentik, az ő javaslataik, és ide tartoznak az egyetemeken tanuló fiatalok. Nem a technológia és a fiatalok kapcsolatával kell foglalkoznunk, hanem hogy mi a hozzáállásuk a fiataloknak, hogyan látják a világot. A kultúra érzelmeket kell, hogy tudjon felkelteni, és akár felkorbácsolni. Bosszó úr gyönyörűen elmondta, hogy mi lenne az egész kultúra az érzelmek nélkül, a költészet, a zene, és, és ugye az egyetemek nélkül, hiszen az egyetemek eh, a szabadság, a demokrácia értéket, az alapértékeket kell, hogy tovább adják a fiataloknak. Ez a mi feladatunk, és ennek mindig meg is feleltünk. 800 éven keresztül a mobilitás is jellemezte az egyetemeket. Most az Erasmus keretében tanulók utaznak Európában, Párizsba, Freiburgba, legkülönbözőbb egyetemekre látogatnak el, és megvalósult a férfiak is a nők intellektuális egyenlősége is. Európa mint üzenet. Hogyan próbálnánk, hogyan tudnánk ezt tömören és rapánsan megfogalmazni. A nők és a férfiak egyenlősége szempontjából már 500 éve tanították ezt, hogy az egész világon az intellektuális alkotás területén mindenkinek egyforma esélye kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Történelem Házának digazgatójának adom meg a szót, jól ismerjük őt, a feladata az, a feladatunk közösen az, hogy az európai történelemre rávilágítson, és ne felettesse velünk az európai értékeket. Parancsoljon önnek adom maga szót. Igen, tisztelt nálunk, asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt vendégek, három rövid észrevételt szeretnék tanni az Európai Történelem házának kiállításáról. Hogyan jön létre az Európai Örökség? Létezik-e közös Európai Történelmi Örökség? hogyan jelenítheti ezt meg egy múzeum először is. Európa egy kontaktus teremtő zóna, más földrészekkel összevetve Európa mindig sok kis politikai entitásból állt, amelyek viszonylag kis szubkontinensen vagy kis térben működtek. Ez lehetőséget adott arra, hogy konfliktusba kerüljenek, de együtt is működjenek a különböző kulturális, nyelvi, etnikai vagy vallási hátterű emberek. Az európai történelmet tehát a különböző entitások közötti együttműködésként lehet leírni. Hogy az első időszakos kiállításunkban megmutattuk Európát, ez a kapcsolat határozta meg amit gyakran az egyik ország kulturális specifikumának tartjuk, az egy kölcsönös kulturális kapcsolat által jött létre. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy az európai örökség voltak éppen nagy transnacionális dimenzióval rendelkezik, vagy egy más kutató azt fogalmazta meg, még hogyha nemzeti, vagy lokális, vagy helyi kultúrával beszélünk, voltak éppen nem létezik olyan kultúra, amely ne volna interkulturális. De, és itt térek rá a második pontomra, hogyha az örökség ként azt mondjuk, hogy az emberek a jelenben a múltból őriznek meg valamit a jövő számára, akkor meg kell kérdezni, hogy létezik-e valami konszenzus arról, hogy mi az európai örökség, amiben minden európai megél, megegyezhet. A, a, ezen kritériumok alapján keressük a kiállításokban a közös európai alapot, sokan egyetértenek abban, hogy a görög filozófia, a róm, a római jog, a kereszténység, a humanizmus, a felvilágosodás vagy a forradalmak az európai örökség részét adják, de más koncepciók a gyarmatosítása, a rabszolgakereskedelem, vagy az állami terror, vagy a genocidium nehezen elfogadható, már pedig nem lehet az egyik örökséget a másiktól elválasztani, de tanulni kell minden örökségből, azért, hogy meghatározunk, kik az európaiak az Európai Történelem házaként az európai örökségről való gondolkodást segíthető elő, de ugyanakkor a saját örökségünk európai dimenzióját kell, hogy kidönbarítsuk. Ezek az artefaktumok és, té- és objektumok jelennek meg a kiállításban 37 országban, ezeket rekontextualizáljuk a múzeum kiállításában más országokból származó objektumokkal, így új jelentést kapnak, és a transnacionális történelmi jelenségeket képviselik. A kiállítás sokfajta értelmezést tesz lehetővé, amikor a Bozárral például az 1918-as évről egy kiállítást készítettünk, sok szempontot jelenítettünk meg, az európai, a családtörténet vagy a hadtörténet szempontjait. Így kapcsoljuk össze a nemzeti, a helyi, a személyes kapcsolatokat megalapozva az európai örökség koncepcióját. Köszönjük szépen, elnézést, és most már is megadom Paul Dujardinnek, mindenki ismeri Paul Dujardint legalábbis Brüsszelben, ő a Bozár elnök vezérigazgatója, a művészetek közötti párbeszédet viszi előre, és biztos vagyok be, bennem, hogy az olyan intézményekkel, mint önök sokkal nagy utat tehetünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy önök is tudják, a maraton volt a demokrácia kezdete, és ennek egyében egy évet hosszabbítottam a Bozár évén, élén, és egyfajta skizofréniában élünk a, a tradíció és a kreativitás között, a múlt és a jövő határvonalán. A konzerváló hozzáállás és az innovátori hozzáállás találkozásánál. És ez pedig azt jelenti, hogy a társadalmi, gazdasági, szociológiai és egyéb szempontokat egyensúlyozzuk ki és 2013-ban az UNESCO éppen ebben az összefüggésben méltatott bennünket. A 28-ban történt alapítás, óta Bozár ezt a funkciót tölti be, és egyfajta valódi európai támaszlapként segíti a művészeti kiválóságot, illetve a polgárok, a művészek, az értelmiségiek és a politikai döntéshozók közötti párbeszédet. A örökségvédelem ré, révén azt gondolom, hogy nem csak kőbe merevítjük a múltat, hanem elérhetővé tesszük a nagy közönség számára a legszebb alkotásokat. És az európai kulturális örökség ápolása ebben a megközelítésben történik, együttműködve többé-kevésbé a világ egészével. De a kulturális örökség a helyi kultúrákra támaszkodik, és kevésbé szakrális, és kevésbé közféra kezdeményezések, mint magánkezdeményezések révén folytatjuk a tevékenységünket. Azt látjuk, hogy a kulturális újítások így érvényesülhetnek. Angelo Panov kollekciója például Berlinben ezt mutatja. A berlini Anhalter Bahnhofon láthatjuk ezt az összhangot. Tehát nem központi, de a bázisra épülő a módszerünk európai szinten, de ugyanakkor a helyi örökségbe ágyazódva dolgozunk. A polgári szintről európai szintre emelve a kulturális örökséget, és decentralizáltan gazdálkodunk a kulturális örökséggel, mégpedig a kulturális intézmények közötti partnerségem munkálkodunk. Például az Erasmus Plus fémjelzi ezt a területet. És végül Európa, illetve a világ egészek közötti kapcsolat csak úgy mutatható fel, hogy a visszatekintés mellett előre is tekintünk, tehát igazságosan közelítjük meg az örökség különböző elemeit, hogy egyfajta étoszt is érvényesítsünk. A kultúra legyen mindenkié, gazdasági, társadalmi vagy környezeti helyzettől függetlenül. És azt gondolom, hogy a város életében egyfajta európai szinten példaértékű szerepet tudunk felmutatni. Az európai városfejlesztés a közterületeknek a fejlesztését hozza, és a különböző kultúrák találkozási pontja lehet. Az elnök arra kéri a hozzászólót, hogy zárja le a gondolatait. Davosból kiindulva 2018-tól a Baukultúr kultúr bemutatásán is dolgozunk, a városfejlesztés szociokulturális, holisztikus közösségi módszertana keretében. Azzal zárnám, hogy ezen étoszunk jegyében valamennyien arra törekszünk, hogy a 20. század anyag és immateriális, kulturális örökségét tartós, fenntartható módon tudjuk bemutatni Európa polgárai számára egy tartós keretet teremtve ehhez. Köszönöm szépen. Siamo stati un po' generosi con Egy kicsi rá időt adtunk önnek, mert hogy ha már itt van Brüsszelben, engedtük önnek, hogy túl hosszabban beszéljen. Most pedig Johannes Ébertnek, a Goethe Intézet főtitkárnájának adom meg a szót. Köszönöm az önök által végzett nagyszerű munkát. az kultúra, az európai kultúra és a nemzetközi kultúra új időszakát nyitottuk meg, ahol a ne- európai és intézetek hálózata nagyon nagy szerephez jut, tehát kíváncsian várjuk, mit mond nekünk, parancsoljon. Um, am Europäischen Parlament az Európai Parlamentben mindig lenyűgözött, hogy bármit is mond az ember, azt lefordítják 23 nyelvre. És miközben itt hallgattam a többieket, így végigmentem az összes csatornán, 23 csatornán, kicsit valamikor gyorsabban, valamikor lassabban beszéltek. Ez az európai nyelvek saját koncertje. És lenyűgözött az, hogy a tolmácsok milyen fantasztikusan csinálják ezt. Tehát az első tézisem a többnyelvűség. Ez nagyon fontos számunkra. Az UNESCO a nyelvet úgy definiálja, hogy ez az immateriális kulturális örökség hordozója. Ne feledkezzünk meg erről, és erre emlékeztetnek a tolmácsok is minket. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, és ez nagyon fontos számunkra, Kosta asszony említette a kultúra új agendáját, programját, a kultúrának több dimenziója van, és ami minket különösen érdekel, az a kultúra szociális dimenziója. A kulturális örökség kapcsán pedig az a kérdés a legfontosabb, hogy eh, hogyan lehet egy kikristályosodási pont eh, a kultúra, hogyan erősítheti a társadalmi kohéziót, hogyan erősítheti az európai identitást. Különböző modelleket dolgoztak ki, megpróbáltak különböző korú és nemű embereket összehozni, a Göte Intézetben más kollégákkal együttműködtünk. Például Marokkóban fiatal építészek számára szerveztünk egy futóversenyt. Tulajdonképpen a Medinákon kellett végigmenniük a kulturális örökségen. Egy teljesen új módja ez a művészet feltárásának. Egy másik mód, egy projekt, egy internetes projekt, ami a napi élet, mindennapi tárgyak felhasználását mutatja be. Német, cseh, belga, franciák találták fel a kockacukrot, és ezt vizsgálja ez a projekt. Egész hosszú történeteket lehet elmesélni az ilyen használati tárgyak létrejöttével kapcsolatban. Ezekre projekteket lehet ráépíteni, és ilyen módon, új módon tudjuk felidézni a kulturális örökséget. Még 20 másodpercen van, gyorsan valamit az integrációról. Németek eh, számunkra ugye nagyon fontos kérdés ez. 7-800 ezer menekültet eh, fogadtunk be. Eh, Németországban a világháború után kialakult az emlékezet kultúra, a világháború történéseire alapozva. Most ezeket az értékeket kell megismertetni más népességcsoportokkal, akik teljesen más kultúrkörben, más narratíva alapján nőttek fel de ez egy kulturális misszió, és számomra ez is hozzátartozik a kulturális örökséghez. Tehát társadalmi kohézió, európai identitás és integráció, ezek azok a témák, amelyek szorosan kapcsolnak az én szememben a kulturális örökséghez. Siamo assolutamente d'accordo, eh, caro Janis Eberts. Abszolút egyetértünk önnel mindarról, amit az integrációról, a szociális összetartozásról és a társadalmunk előtt álló nagy kihívásról beszélt, amely többek között Olaszországból eh, ered, illetve Olaszországon keresztül érkezik Európában. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Olaszország és Németország és más államok az eh, emberi arcot kölcsönözték eh, a menekült áradat kezelésének. Más államok nem voltak szolidárisak, ezt is ki kell mondanunk. Megadom az utolsó felszólalnak, Stavros Benosnak, <clears throat> volt um, görög kultuszminiszternek, ma pedig a Diazoma szövetségnek vezetőjének a szót. <clears throat> Ő a helyi közösségeket eh, kapcsolja össze, szinergiákat keres a fejlesztés és a kultúra megőrzése érdekében. Két percben öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok! A szervezetem sok száz nevében is jó napot kívánok Önöknek. Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament állásfoglalását tartom a kezemben. 2015. szeptember 8-i dátumú ez az állásfoglalás. Az én szervezetem a diazomam ezen állásfoglalásból egy külön kiadványt készített, hiszen ez egy mérföldkő az európai intézmények történetében. Ez az állásfoglalás kiterjed Európa kulturális hagyományára és a kulturális termelésre, és a városok, az önkormányzatok által játszott szerepre is. Ez a szöveg mély értékeken alapszik, és ezt csak néhány szóban próbálom összefoglalni. Például a szinergia. Hölgyeim és uraim, minnyájam elkötelezetten kell, hogy szolgáljuk a kultúra és a környezet ügyét. Ez nem csak az közágazatokat érinti, hanem minden állampolgár ügyét is. Ez a szöveg valóban felszabadító jellegű, hiszen itt a kulturális örökségről és a környezetről, mint a közjavak egyikéről beszél. Ez nem az államé. Ez a humanitási mindenkié, minden állampolgári világban. A teórián túllépve a gyakorlatba is lefordíthatjuk a e célkitűzéseket. Például a finanszírozási keretek tekintetében. Ezek segítenek bennünket abban, hogy új kulturális termékeket hozzunk létre, amelyek bemutatják kulturális örökségünket, kulturális eredményeinket. A diazoma, az én szervezetem ezen gondolatból született. Nagyon jó együttműködésben vagyunk a Kulturális Minisztériummal. Itt van egyébként a görög kulturális miniszter, köszönöm az önök jelenlétét, támogatását. Értelmiségiek, kulturpolitikusok finanszírozó intézmények, bankok, régészek, civil szervezetek vesznek részt ebben az intézetben, és segítik a közös erőfeszítéseinket. A közös erőfeszítések egyik eredményem, az egyik eredmény maga az Európai Parlamenti állásfoglalás, amelyet említettem, tehát az egyik eredménye az, hogy az iperoszi ősi színházakat tudjuk bemutatni. Ezzel persze a régió gazdaságát is helyzetbe hozzuk, és nagyon sok más helyszínen is dolgozunk. Nem csak szimbolikus napot ünneplünk ma, hanem a közös erőfeszítések, a közös ígéretek napját is. Ígérjük meg egymásnak, minnyájunknak, hogy a kulturális örökséget politikai tevékenységünk homdoknerébe állítjuk. Köszönjük szépen! Mindenkit biztosítani szeretnék arról, hogy mi az Európai Parlamentben elkötelezettek vagyunk ezen horizontális vagy transzverzális szövetség mellett a kulturális kérdéseket mind a kutatás, mind a strukturális alapok, mind a mediális kérdéseket szabályozó szakpolitikákban meg kell jeleníteni. Minden tagállam és minden közösség, aki a kultúrában kiveszi a részét, fontos, hogy részt vegyen az erőfeszítésekben. Nincs több időnk, nem tudjuk nem tudunk kérdéseket fogadni, nagyon sajnálom, talán a következő penelben egy kivételt teszek. Hmm. Ezért megadom ennek az egyetlen felszólalónak a szót, aki a legelején már szót kért, és utána pedig zenét hallgatunk. A gyerekek már itt várnak, készülődnek, és utána következik a következő panel. Megadom tehát a Future Fall Religious Heritage képviselőjének Liliel Grosswagersnek a szót, aki, mondom, a kezdete kezdetén már szót kért. I'm here. No, no, Yes, yes, yes, I'm... Itt vagyok, itt vagyok. Nem látom, nem baj, akkor is itt vagyok. Importante, perché è un aspetto importante del patrimonio culturale europeo. Parancsoljon, ön a szó. Minut. Yes, thank you, Mr. Costa, for, Mrs. Costa. For... Köszönöm szépen, Costa asszony. Köszönöm a lehetőséget. Nagy megtiszteltetés, hogy az Európai Parlamentben, Európa házában lehetek az kulturális örökség európai éve kereteiben, és a kultúra barátai és támogatói számára szeretném kiemelni, hogy tartsuk magasra a kultúra fákjáját, a kulturális örökség ápolását e, a következő kezdeményezéssel e, folytassuk. Legyen a digitális portálunkon egy ö, alkotás, vagy egy rajz, vagy valami nagyon egyszerű kultúrás alkotás, amivel kifejezzük, hogy szeretjük a kultúrát. Köszönöm szépen előre mindenkinek a beküldött műveket, és ne feledjük, hogy egyesültünk a sokféleségben, és egy hangon éneklünk az európai zenekarban, ahogy Bosszó úrtól is hallhattuk. Köszönöm. Köszönjük szépen Számos transnacionális projekt létezik, például Európa minden harangja szólal meg szeptember 21-én, ez egy szép és szimbolikus kezdeményezés, és végül itt vannak a fiatal zenészek. Nézzék meg ezt a videót, amely röviden elmondja, hogy az Európai Kantó, az Éneklő Európa milyen ö, innovatív módszer, 50 ezer fiatal vesz részt ö, 6 és 14 éves kor között Olaszországban. Nekik tanítják meg az opera éneklés ö, részeit. Látják, hogy sok fiatalt érint ez, és ők kiveszik a szerepüket a kulturális örökség életben tartásában. Fontos színházakban, Rómában, Firenzében, Bolonyában, Nápolyban, Trevízóban lépnek fel színpadokon, és más városokban is, például antik színpadokon, és ez a kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy megszeretesse a fiatalokkal, de a felnőttekkel is, a sok millió, sok ezer, tízezer tanárral, szülővel, érintett rokonnal az opera műfaját. Egy hónapig két-három előadást tartanak, és ezzel is felhívják az olasz opera szép hagyományára a figyelmet. Ezzel záró mondandómat a kezdeményezés kezdeményezője Núcie Nigro itt van körünkben, az Germano elfelejtettem a vezeték nevét, de ez most nem számít. Itt van közöttünk, hát ő zenekar vezetője, Mi történik itt? Voltak éppen a gyerekekhez közel viszik az operák történetét, eh, azt a melodrámát vagy drámát, amely a kulturális örökségünk részét adja. Próbáljuk leporolni az operákat, eh, moderná tenni. Itt vannak a szülők is, ezért el kell mondanom, hogy egy CD-t is kiadtak, az Opera Karaoke C Karaoke CP CD-t, ahol a gyerekek az operák zenéjére a szöveget beénekelhetik. Csodálatos kezdeményezés ez, generációkat kapcsol össze, köszönjük szépen, most pedig megadjuk önöknek, a zenének a szót, a hangot. Grazie. Just uh, solo una cosa, I want to say just a thing. Csak egy dolgot szeretnék mondani innen a pódiumról. Két római iskola, a Satobrien és egy másik iskola képviselteti magát, és egy brüsszeli iskola tanítványai vannak itt, de láthatják, hogy ez egy olyan tapasztalat, ahol a gyermekek együtt énekelnek, a siketek és a hallók együtt vesznek részt, és mindenki így a zene tapasztalatában vesz részt. Köszönjük szépen, köszönjük gyerekek! I like it.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 Thank you so much for this uh, fantastic AIDA. Thank you to the young musicians. Köszönjük szépen, köszönjük az AIDA előadását, köszönjük az énekesnek, a zenészeknek, az uh, karmesternek, a tanároknak, köszönjük szépen. Ezzel most lezárjuk a jelenlegi panelt, és már is tovább adjuk, lépünk a második pódiumbeszélgetésre. Ennek elnöke Mircea Diakonu, aki a kulturális örökségeről szóló jelentés előadója a parlamentben parancsoljon. work, yeah? Please sit down. Kérem, mindenki foglalja el a helyét. <laughs> Good afternoon and welcome. Üdvözlök mindenkit. Miután ma azért vagyunk itt, hogy a kulturális örökségről beszéljünk, azzal kezdeném, hogy a nyelv is a kulturális örökségünk része. Az a lehetőség, hogy az országaink minden nyelvét hallgassuk, értsük. Ez a sokszínűségben teremti meg az egységet. A kulturális örökség része, egyik megnyilvánulása az, hogy sok nyelven beszélünk. És ehhez hozzátartozik a patriotizmus is, ezért engedjék meg, hogy anyanyelvemen románul folytassam. Teljesen egyértelmű, hogy ez a konferencia egy ünnep. Különleges vendégeink vannak, és eh, bár honnan is érkezzünk, eh, valamennyiünk elismeréssel kell, hogy adózzon annak, ami tulajdonképpen meghatározza a valamennyiünk lényegét, ez pedig a kulturális örökség. Sok erőfeszítést tettünk az Európai Parlamentben is, a Kulturális és Oktatási Szakbizottságban. Mindenkinek köszönetet mondok. Együtt működtünk a tanácssal és az Európai Bizottsággal is vállom vetve, hogy meg tudjuk ünnepelni a kulturális örökség évét. Szeretnénk, hogyha az összes EU intézmény szerettük volna, hogy minden EU intézmény vegyen részt a szervezésben, ez kemény feladat volt, de végül is sikerült elérnünk, hogy mindenütt zajlanak különböző rendezvények, ünnepségek, a közös európai örökséget ünnepeljük. Nagyon fontos, hogy eljusson minden európaihoz ez a gondolat, az egységes kulturális örökség fontossága. Most térjünk rá a pódium beszélgetésre. Az első hozzászólónk Thierry Marx, ő szakács, kettő perc áll rendelkezésére. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, kedves európai barátaim, meg vagyok hatva, Kelet-Párizs városrészből érkezve nem vagyok hozzászokva hogy ilyen névos és nagy létszámú közönséghez szólhatok. Ami a kultúrás örökséget illeti, korán kimaradtam az iskolából, és tulajdonképpen a felemelkedés nálam a szakképzésen keresztül valósult meg először. Pék és cukrász szakmát tanultam, és ott alaposan megtanították nekünk apáink örökségét. egyfajta sorvezetőként szolgál számunkra, amire apáink tanítottak minket. És ennek alapján azt gondolom, hogy a hagyomány és az újítás között nincs tartós konfliktus, hanem inkább egy fokozatos átmenet van. Tehát én ezt gondolom a kulturális örökségről, a gasztronómiai örökség fényében megfogalmazhatom, hogy hogyan látom a múlt és a jövő kapcsolatát a jelenen át. Egyfajta európai agytröztöt kellene összehozni. A kézművesek és az egyetemi oktatók együttműködésével. Például a digitális technika és a mezőgazdaság már együtt tud működni a környezetvédelmi érdekében. Aztán ott van a művészet. A művészet engem is segített, hogy előre haladjak a magam pályáján. hogyha az ember egészen kicsiben kezd és halad a nagyobb alkotások felé, akkor azt tapasztalja, hogy bekerül egy olyan univerzumba, ahol fejlődhet és kiteljesedhet. És igazából nincsen ellentmondás a között, hogy valami szép és hogy valami hasznos. Tehát ezek összeegyeztethető dolgok. Európa sokszínű, sokféle, egymást nélkül nem tudjuk elérni azt, amit közösen, tehát nem szabad, hogy egymás ellen forduljunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci aussi. Uh, Mrs. Mathilde. Köszönöm szépen. Te, fotográf kuliner, s'il vous plaît. Mathilde asszony, ételfotográfus. Tisztelt elnök úr, képviselők, miniszter, urak és hölgyek, Biztos urak, kedves európai barátaim, hölgyem és uraim! Nagyon köszönöm Tajani elnök úrnak a lehetőséget, hogy arról szólhatok, hogy mennyire fontosnak tartom a kultúrás örökségünket, az európai alkotások, illetve az európai művészek helyzetét. Én mélységesen európai identitással rendelkezem, Brüsszelben születtem, Párizsban nevelkedtem, és 1900 70-től egy európai heti lapnál dolgozván európainak érzem magam, és a diszkrimináció áldás ellenfele vagyok. A hamburger, a kuszkusz között nem látok ellentétet, és még az egytál ételekkel is összeegyeztethetőnek tartom ezeket a szempontokat. Európai művészé váltam röviden inkább a képek embere, mint a szavaké vagyok, tehát röviden fel tudnám villantani a fényképezésről ö, kialakult filozófiámat a képeim segítségével. Köszönöm. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis... Mindig is fényképész szerettem volna lenni. Pendant 10 ans. Tíz évig riportár voltam, Los Angelesben értem, és ott francia lapoknak dolgoztam, különböző témákat dolgoztam fel. Los Angelesben is dolgoztam, amikor visszatértem Franciaországba, útjaink keresztezték egymást, és megvizsgáltam a különböző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 pour provoquer chez l'autre une émotion différente. En 2001, quand je suis arrivée dans le monde de la gastronomie, un nouveau euh, mozgalom született Európában. Ez a molekulás gasztronómia volt, Feren Adrián, Thierry Markson és Eston Blumenthal voltak a legnagyobb sefek. Ezzel párhuzamosan egy világszintű forradalom alakult ki a, a fotózásban. Az első numerikus ö, ö, eszközökkel és én azonnal csatlakoztam ezekhez az eszközökhez, amely lehetővé tette a fotózás forradalmasítását. Az információ mi holnapbi átalakítása lehetővé vált. 1994-ben az Alliance Française-nek köszönhetően meglátogatom a legnagyobb tíz a legnagyobb várost az USA-ban. Azóta sem tudtam így megközelíteni a dolgokat. Ez szinte egy aktivista jellegű fotog, fotózás egy olyan témában, amely mindannyiunkat érint. Nem kaptam azonban elég támogatást, nem tettem európai szervezetet a támogatásomhoz, az internet, a Facebook, az Instagram eh, fantasztikusak, és hozzájárulnak a műszek eh, támogatásához. És hogyha 80%-át eh, megnézhetjük a fotóknak mobiltelefonon is, akkor ez egy olyan érzés, amely azzal tölt, hogy nem hiába lettem fotós. Mindjárt be is fejezem. Azt gondolom, hogy kulcsfontosságú megvédeni a szerzői jogokat a határokon túlus, és kulcsfontosságú az, hogy az európai országok lehetővé tegyék azt, hogy a művészek Európában eh, kiállítsanak határaikon túl is. Köszönöm szépen! Köszönöm. Eh, Marion Ackermann, Director General, Stat. Most pedig Marion Ackermann következik Dresdéből. Az eh, európai demokratikus értékek eh, szétesőben vannak az eltermék kulturális intézetek, egyre inkább ki vannak téve eh, a fenyegetésnek, amely jelentkezik a kreativitéssel szemben. Ezért állást kell foglalnánk el kell térnünk a saját elitista részletektől, és az mindennapi életet is be kell vinni a művészetbe. A magas és mindennapi művészet közötti különbség meg kell szüntetni. Úgy gondolom, hogy össze, összhangba kell hozni a legfontosabb értékeket, amelyek egy ilyen társadalomban, megosztott társadalomban jelentkeznek. Itt azt gondolom, hogy a, legf- a Ilyen módon nagyon fontos, hogy a realitást kövessék a művészek, és magabiztosan alkalmazkodjanak a elvárások a, az élethez. Ag, erős Ákost és olyan eszközökre szólította fel a művészeket, amelyek ma megtalálhatók az Dresdai Állami művészeti gyűjteményben pillanatnyilag. Azt gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez a művészet túlélt számos évszázadot mindenek előtt Százországban. Ez egy fontos gazdasági tényező, és a művészet egy 295 millió eurós bevételt generál ez a terület a korábbi NDK-ban a, nem volt kielégítő az ellátás ö, számos területen, de ez segítette a művészeket is, és úgy gondolom, hogy nem pillanatnyilag azt látjuk, hogy dömpingárakat is alkalmaznak, például megfelelő blueprint technikák alkalmazásával. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni a szakmák sokszínűségét, ugyanis modernizációs folyamatokat kell alkalmazni, hogy bemutassuk a jövőbeli perspektívákat. Például a királyi palota rekonstrukciója során nagyon konkrét elvárásokat kell teljesítenie egy kézművesnek, amiket ma már alig találunk meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy aktiválnunk kell az emlékeinket. Igen, csak elterjedt az az elv, hogy elrejtjük az emléket, de éppen az ellenkezőjére van szükség. A nemzetközi avantgárdnak megfelelő helyi kompetenciákra van szükségem, és Dresdában ebbe az irányba igyekszünk dolgozni, és így igyekszünk szembenönni a populizmussal. Mi a művészeti avantgárd voltunk a Brücke művészeti csoporttal a 20. század elején, és azt gondolom, hogy ebbe a hagyományba kéne illeszkednünk. A, például az új művészeti területén, a fotovoltaik területén szeretnék a végére én nem sokára. Éppen ezért ö, ö, ö, foglalkoznunk kell a vidéki térségek és a nagyvárosok megosztottságával is művészeti szempontból. A Meisterkreis nevű művészkör igyekszik a legújabb intézményeket és technikákat is figyelembe venni a művészet és a lehetőséget és a művészeti kreativitás továbbfejlesztése során. Úgy gondolom szükség van arra, hogy elismerjük a művészeti ágakat, és meg kell határoznunk, hogy hogyan tudjunk az embereknek, a kézműveseknek is megfelelő tudást adni, amely a művészethez közelít. Fel kell készíteni őket arra, hogy az elődeik nyomdokaival lépnek. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, kicsit szadista módon is, hogy ennyire érdekes szavakat mondhatok ki, hogy kettő perc, három perc. Kérem, hogy engedjék meg nekem azt, hogy továbbra is szadista legyek, és mindenkit le tudjak állítani. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Nagyon örülök annak, hogy még mindig itt vannak ilyen sokan, és hallhattuk azt is, hogy a kultúrától vagyunk emberek. Ez az, amitől mások vagyunk, mint a többi faj. Ezen kívül pedig talán, mint hogyha nem is kellene megőriznünk azt a kulturális örökséget, ami konkrétan a kultúránkhoz kötődik, pedig ez nagyon fontos, mert sajnos a természeti és a kulturális örökségünk materiális vagy immateriális legyen az, állandóan pusztul, akár véletlenül, akár mm, akaratlagosan, és sajnos a kereskedelem miatt is. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a témával, a kulturális örökség előmozdításával, a diverzitásával, és általában a társadalomban betöltött szerepével. Remélem, hogy mindannyian megértjük azt, hogy nem csak tárgyakat védünk, amikor a kulturális örökségünket védjük, hanem tulajdonképpen a múltunk eszközeit és a fejlődésünk pilléreit őrizgetjük. Az Európai Unióban pontosan tudjuk ezt, hiszen az Európai Bizottság Home Affairs belső ügyekkel vagy belügyekkel foglalkozó főigazgatósága már 2012-ben egy kulturális örökségvédelmi programot indított be. Szinergiák, komplementaritás és együttműködés. Ezek a kulcsszavak. Nincsen egy olyan ország vagy intézmény, amely egyedül képes lenne ezt a problémát megoldani, hiszen ez egy közös feladat, és azt hiszem, hogy a fenntarthatóságra és a hatékony megoldásokra kell odafigyelnünk. Amikor a kulturális tárgyak megőrzését próbáljuk megoldani, korábban erről úgy gondolkodtunk, mintha csak a műértők kis csapatát érdekelni ez a téma. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hamar változott az helyzet ezzel kapcsolatban, hiszen az elmúlt néhány évben világosan kiderült az, hogy a kulturális örökség pusztítása, direkt pusztítása, a civilizációs emlékeink pusztítása a világban sajnos a fenntartható fejlődésnek is ellentmondott már, sőt már biztonsági és túlélésünkhez szükséges kérdésé vált a kultúra megőrzése a terrorizmus ellenes harcnak is eszköze ma már, hiszen mindannyian függünk egymástól. És akármilyen indokokat is találunk ki a kultúra megőrzése, megvédése érdekében, egy dolog egészen biztos. Ha a kulturális örökségünket védjük, akkor a jövőbe vetett hitünket őrizzük meg, akár itthon, akár a világban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Rodolf Orszválán következik, aki az európai kulturális örökségvédelemmel foglalkozik. Nagyon szépen köszönöm szépen, és Tajani úrnak még egyszer szeretném megköszönni a munkáját, mert ő az, aki megnyitotta házának, és tulajdonképpen a mi népeink házának is az ajtaját. Nagyon sok barátunk van itt, talán nem mindenki barátunk, de majdnem mindenki. Úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni azoknak is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a 2018-as év a kulturális örökség éve legyen a DJ kultúra és mások is ezt elősegítették. Vannak olyan államfők is, akik támogatták ezt, mert bizony ő nélkülük ez a kulturális évad nem valósulhatott volna meg. Szeretném megköszönni az Európa Nostra barátainak és az Európai Kulturális Szövetségnek, és olyan 40 szervezetnek, amely ezzel foglalkozik a munkáját a mi szervezetünk is olyan, mint egy virágzó fa, gyökerei vannak, törzse, ágai és gyönyörű levelei és illatos virágai. Hát hasonló egyébként a kulturális erők, örökség is. Egy kicsit olyan, mint egy öreg tölgyfa. A régi épületek nagyon gyakran rossz állapotban vannak, hidegek, és azt gondolják az emberek, hogy a tulajdonosok nagyon gazdagok, de ez nem mindig van így. Lehet, hogy a múltban ezek a családok tehetősek voltak, de gyakran ma ez már nincsen így. Mit is mondhatnék erről? Az európai kultúra sokkal fontosabb a politikusok, a, tá- a tagállamok számára, mint a, a mezőgazdaság, vagy a vegyipar, vagy akár az autóipar. Tehát, hölgyeim és uraim, azért nem kellene krokodil könnyeket hullatnunk, hanem örüljünk annak, hogy végre ma elmondhatjuk az ezzel kapcsolatos gondolatainkat. Az utolsó dolog, amit szerettem volna megosztani önökkel, az egy olyan dolog, amiről nem gyakran beszélünk politikai körökben. Azok az emberek, akik vidéken élnek, akik a vidéki területeken élnek, ők is nagyon fontos szerepet töltenek be. És itt nem csak arról van szó, hogy szeretnénk őket nekik segíteni, de figyeljünk oda például a kis madarakra, állatokra, pillangókra és kis méhecskékre. Ők is a részét képezik ennek a szépségnek, amely körülvesz bennünket, és amelyet meg kell őriznünk. És még egyszer nagyon szépen köszönöm Diakon úr, hogy meghívtak ma ide. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Olimpia Bracci Mar... Köszönöm, Olimpia Bracci Marmoro, aki a Piccolo Teatro Marga Sergálitól érkezett. Kedves hölgyeim és uraim, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy meghívtak a mai napon ide, és a kulturális örökségről beszélhetek. Marga Szergárdé a nagymamám volt, és arról szeretnék beszélni, hogy az ő kulturális projektjét hogyan tudom tovább vinni, hiszen itt a Piccolo Teatro Marga Szergalli alapítvány munkájáról szeretnék beszélni. Vannak a kézzelfogható és nem kézzelfogható, tehát immateriális kulturális örökség, amely szintén a múltunk részét képezi, és amelyet szeretnénk átadni a következő generációknak. A Szénai Kis Színház a Palazzo Szergáldiban kezdte meg munkáját, és még a második világháború alatt alakult ki Villa Catignano-ban, amely a családunk birtoka Széna mellett. Ott kezdődtek az előadások, és aztán ő mesélte el a gyerekeknek, hogy hogyan kell színházat létrehozni. Ott voltam én is a gyerekek között, és az 50-es években a Szergárdi palotába vitték át ezt a színházat. Egy gyönyörűséges színai palotában, ahol a bálteremben kezdtük meg a műhely munkát. A piccolo Teátrum munkája majdnem fél, éven, fél évszázadon keresztül működött, és ma szeretném én folytatni az ő munkáját. Én vagyok a művészeti vezető Gerardo Maffeival közösen, és egy új alapítványt hoztunk létre. Az alapítványunk egyik legfontosabb célja egy színház működtetése, és ennek a materiális és immateriális kulturális örökségnek a továbbvitele, a tevékenységeink folytatása nemzeti és nemzetközi partnerségek kialakítása révén innovatív színházat szeretnénk létrehozni. És végül pedig két professzornak a szavaival szeretném befejezni a mondani valómat. Minden fejlődés egy magába foglalja a kulturális komponenst, a kultúrán keresztül hathatunk a társadalmi folyamatokra is, és ezért a színház rendkívül fontos eleme a társadalom sikeres fejlődésének. A kreatív iparágak rendkívül fontos szerepet töltenek be, és a Piccolo Teatro Marga Sergalli pontosan ezt a szerepet tölti be, kreatív iparákon, ágként. A jövőben az emberi és szociális tőkén keresztül hathatunk a társadalomra, ezért nagyon fontos a művészet, a színház, a kulturális különbségeket a művészet segítségével át tudjuk hidalni, és ezért közös vezetése van szükség, hogy a művészet ne egy ilyen kis szép, de haszontalan dolog legyen, hanem szükséges elemként tekintsünk rá. Köszönöm. Maria Teresa Stenio, professzor. Maria Teresa Stenio, a Strasburgi Egyetem professzora. Un petit moment. Voilà. Monsieur le Président. Hölgyeim és uraim, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek a plenáris teremben, és az egyetemi eh, milliót képviselhetem, a francia és európai egyetemeket. Nagyon fontos a kulturális örökség továbbadása, az ókori örökség továbbadása. Ebben a témában rendszeres találkozók zajlanak a tudományos közösségen belül, és a legutóbbi találkozóra Szorban Egyetemen került sor június 8-án, 9-én az Európai Parlament védőszárnya alatt. Ezt szeretném hívni a figyelmet a gazdasági, politikai és szociális értékekre, amelyet a földközi tenger térsége rájunk, ránk hagyományozott jogi, nyelvi és tudományos szempontból is óriási ez a hagyaték, de itt a történelmi eh, emlékművekre, az ásatási helyszínekre is gondolok, és ezek a városaink eh, képéhez is hozzá tartoznak. Nagyon fontos, hogy az ókor és eh, az ezzel kapcsolatos hagyatékok megjelenjenek egy leltárban, és itt a földközi tenger térsége nem csak egy gazdasági fejlődési lehetőség, hanem a diplomácia szempontjából is, meg, szempontjából is meghatározó. És várom a kérdéseiket, illetve a projekttel kapcsolatos egyéb felvetéseiket annak érdekében, hogy mindez elindulhasson. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. És ebben a körben az utolsó felszóló Szenyecska Mihajlovics eh, asszony az Európa Nostra képviseletében föltétkel. Köszönöm szépen, elnök úr, már minden elhangzott, úgy érzem. Én nagyon örülök és büszke vagyok, mindannyian egy álmunkat éljük meg Álmunk volt az, hogy ebben a teremben, az Európai Parlamentemben ülhessünk együtt az Európai és Örökség évében, de ez egy álom valósult meg. Hogy jutottunk el ideig Mindannyian együtt dolgoztunk, eh, eh, eltökélten, nagyon sok energiát fektettünk mindenbe, és ez az egyetlen módja annak, hogy Európa ügyét előmozdítsuk. Szinergiákra, partnerségekre, szövetségekre van szükségünk Európában, éppen ezért kedves barátom Rodolf már beszélt az Európai Heritage Alliance-ről, és annak idején még nem tudhattuk azt, hogy 2018-ban itt leszünk majd az Európai Parlamenttel együtt, ünnepelni fogjuk az Európai Örökség kulturális évét. Remélem, hogy még jelen van néhány képviselős a teremben, de remélem, hogy e, ez a járvány úgymond a um, politikai pártokon és uh, bizottságokon keresztül halad majd. Az egységben az erő, együtt vagyunk erősek, ez a, volt a bolgáres, e, bolgár soros elnökség uh, motója is volt. Uh, azt a nyelvet szeretem röviden használni, ez az anyanyelvem. Európai Unió plenáris termében beszéltünk már a gyerekekről, Placido Domingo elnökünk sajnál nem tud itt lenni, megígérte azt, hogy a következő alkalommal jelen lesz, majd számára is egy álomról van szó, és ez egy áttörő hír ma. Az Európai Parlamentben operát énekeltünk, hogyha több e, zene lesz, akkor több harmónia az Európai Parlamentben, az Európai Intézményekben, és ezzel e, Európa ügyét előmozdíthatjuk. A Berlin nyilatkozatot az elmúlt e, héten fogadtuk el a Berlin csúcsalálkozón, tehát ez létezik ennek. E, megvan nekem egy másolata, több másolatom is van, hogyha valakit ez érdekel, és ezt alá szeretné írni, úgy keressen meg, kérem. Fél percben el szeretném mondani azt, hogy eljött a cselekvés ideje, és együtt kell megváltoztatnunk a narratívát, a gondolkodást Európa jövőjéről, és jelentős áttörést eredményezhetünk. 2500 évvel ezelőtt valósult meg ez a Big Bang Aténban, de ez megvalósulhat újból, nem csak Aténban, hanem Európában mindenütt. Ami Európánkat újra kell építeni, és ezt a kultúrával, a kulturális örökséggel kell kezdeni. Köszönöm. Mulțumesc, mulțumesc. Köszönöm szépen. Snyeszka uh, Mihailovics asszony az Európai Parlamentben uh, vannak uh, más énekesek is. Ferázs úr um, szívesen énekel, de általában hamis hangokat üt meg, ez persze csak egy vicc volt. Oké. Okay. Uh dezbateri. Asta înseamnă că o să vă rog să puneți întrebări scurte. A vita azt jelenti most, hogy rövid kérdéseket lehet feltenni, rövid pontos kérdéseket, csak néhány kérdése van lehetőség. Én szeretném azt, hogyha um, behoznánk a 20 perces lemaradást, amibe kerültünk az első forduló utáni hosszú vita miatt. Stefano bonfának hívnak, az Oxford fenntartható fejlődési vállalkozás tagja vagyok. Most professzor Skettinoval beszélni szeretnék a Földközi-tenger kulturális örökségéről, a, erről a projektről, kutatás turizmus számára szeretnénk mesterséges intelligenciát létrehozni, viszont nincsenek megfelelő stratégiák. Ön említette a problémákat, hogyha nem helyezünk el mindent egy rendszerben, a valóság tényleg is ismerete mellett, akkor nem jutunk el sehova. A mediterrán térségben nagyon sok kérdés a gazdasági fejlődés körül forog, az innováció körül, és a kultúrának ehhez kell igazodnia. Az adatok, az új technológiák nagyon sok előnyt fognak majd jelenteni ebben az rendszerben. Kísérleti projektek kidolgozásán fáradozunk az összes mediterrán országban, és remélhetőleg elérjük majd ezt a célt, ezt szívesen együtt működök a projektben. Bracsi, ne a a szeretném. Kívánne válaszolni? Please. <laughs> tout d'abord, je pense... Először is azt gondolom, hogy a kulturális turizmus egy fontos eszköz lehet arra vonatkozólag, hogy Európa történelmét jobban megértsük, a Fölközi-tenger térségének történelmét megértsük, és általában a kulturális örökség fogalmát jobban megragadjuk. Ezen kívül még azt is el szeretném mondani, hogy az én javaslatomban nem feltétlenül a helységekről van szó, hanem arról, hogy útvonalakat kell bejárnunk, mert az útvonalaknak köszönhetően egy koherencia alakul ki, a közös kultúránk, a közös történelmük koherenciája életre kell. Köszönöm szépen, és remélem, hogy ezt a gondolatot tovább lehet majd még vinni. Köszönöm szépen! Abban a Borsia vagyok a parlamenti képviselő vagyok az Albán Parlamentben Kulturális Szakbizottság vezetője. Kis ország vagyunk, de egyedi, valóban kivételes kulturális örökségünk van. Mindenféle kultúrák, civilizációk követték egymást. Itália is egy a kommunizmus után nagyon szegények voltunk, tehát a, a, me, a kulturális örökség megőrzése, ápolása nem élvezett elsőbséget ilyen körülmények között. Amiért ma szót kérek, az egy aggályunk, egy pedig egy felszólítás, ugye beszéltünk már, hogy víz alatt van az állami könyvtár, egy óta, és nem tudunk könyveket használni és szeretném bemutatni, hogy milyen képeket készítettünk hidakról. A Hostovai híd, ez Orgockai híd, ez pedig egy kolostor Albánia déli részén. Egyszerűen időközben eltűntek ezek az épületek gyakran, és szétlopnak, mert nem figyeltek oda a nemzeti hatóság. De miért is kértem szót? Ez egy épület ez a Piccolo Italiano. Giulio Berte tervezte az épületet, egy híres itáliai építész, és ez volt a, ne- a Nemzeti Színházunk 80 éven keresztül, de most már harmadik hete történik, hogy művészek tiltakoznak az épület előtt, mert a kormány úgy döntött, hogy lerombolják elnézést. Ne haragudjon. Ne haragudjon, nagyon sajnáljuk azt. Hát pont erről beszélünk. Szeretnénk megőrizni ezeket a dolgokat, amiket a kormány úgy döntött, hogy le akar rombolni, hogy magán épületek épüljenek. Elnök, teljesen világos, értjük az önök kérését. Köszönjük szépen. Egy kicsit jobban figyeljenek oda Albániára és más olyan országokra. Elnök, ne haragudjon, nem tudunk most erre ezzel foglalkozni. Nagyon-nagyon sajnálom. Köszönöm még egyszer. Más kérdés? Akkor még egyszer mindenkinek köszönöm, és ezzel azt kell, hogy mondjam, hogy a 20 perces késésünket sikerült behoznunk és ezzel lezárom ezt a vitát, és nagyon sajnálom azt, illetve hogy kérem a következő panelt, hogy üljön fel a tribűnre.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 Quel bonheur! Mekkora öröm, boldogság! Mesdames, Messieurs, bonjour. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous allons continuer notre belle séance. Folytatjuk a munkát, és ezzel folytatnám. Karima Deli vagyok, a turisztikai és közlekedési szakbizottság elnöke vagyok. Én vagyok a legfiatalabb szakbizottsági elnök a parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy itt ülhetek maguk mellett. Ez tényleg nagyon nagy öröm számomra. De erre majd még vissza fogok térni. Egy kerekasztal beszélgetésen vagyunk a kulturális turizmus témájában. Számunkra, és számomra kifejezetten elnökként, nagyon meghatott vagyok, mert Tajárni úr helyét vettem át. A kulturális turizmus az nagyon jó, és minden terület számára pozitív, kohéziót okoz, vagy idéz elő, és egész évben, bármilyen évszakban meg lehet valósítani, és a tevékenységek, az ide tartozó tevékenységek nagyon sokfélék lehetnek. A turizmusról szólva beszélhetünk a gasztronómiáról, vagy akár a vallási turizmusra is gondolhatunk, vagy a megemlékezés turizmusára is gondolhatunk, melyek azok a területek, amelyek a múltra emlékeztetnek bennünket. A turizmus egyben az identitásokról is szól, de az illatokról, a szépségről, a gyönyörű tájakról is szól. Mindezt azért mondom el, mert talán egy kicsit jobban oda kellene figyelni ezekre a területekre. Mert ma az elit turizmust, ami egyáltalán nem volt mindenki számára hozzáférhető, felváltotta már egy sokkal hozzáférhetőbb turizmus, gyakorlatilag 40% az embernek Európában utazik ma, ma. És ennek a célja nem más, mint a kultúra terjesztése. Minden bizonyal növekedni fog ez az arányszám a jövőben, és a módszerek is meg fognak változni. Jó néhány Indiából, Kínából érkező csoport fog Európába látogatni, akik nem is ismerik a turizmust abban a formájában, ahogyan azt mi ismerjük. Itt nem csak szezonális, tehát nyáron érkező turistákról beszélünk, hanem az egész évben. A kulturális turizmus néha nagyon nehezen megvalósítható. Miért? Itt van például a tömegek megjelenése, vagy az, hogy a kulturális örökség állapota leromlik. Vannak olyan központok, városközpontok, ahol túl sok turista van, és emiatt talán egy kicsikét értékvesztés vagy identitásvesztés is történik. A turisztikai marketing, az express turizmus is egy picit problémás, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel el is érkeztünk a lényeghez, az olcsó turizmus a tömegturizmushoz vezet, és azért ne felejtsük el azt, hogy tulajdonképpen a klíma és a földbolygó jövője is függettől. Az én alapüzenetem az, hogy a kulturális turizmus előtt nagyon szép jövő áll, de csak akkor, hogyha figyelembe vesszük a kulturális örökségünket. Új formákat kell kitalálnunk, azért is, mert a digitális forradalom is megrázza a turizmus szektorát, és sokkal kreatívabbak lehetünk ezen keresztül. Sokkal helyibb szinten, talán élőbbé is válik a digitalizáció révén a turizmus, és minden bizonyal a digitalizáció hozzájárul majd a jövőbeli fejlődésekhez meg kell vizsgálni azt, hogy milyen szakmák látnak majd, vagy születnek majd meg ennek köszönhetően. Látjuk azt is, hogy Airbnb kütik fel a fejüket mindenhol. Mit teszünk velük? Hol vannak a jogszabályok? Ez a mi feladatunk jogalkotóként, hogy ezt az új gazdaságot, amely a megosztáson alapul, ez azért néha problémákat is felvet. Nem, vet, nem értek egyet azokkal, akik úgy gondolják, hogy az turizmus a múlté. Szerintem ez nincs így. A mobilitás javul, és tulajdonképpen a társadalom minden szintjén megjelenik, de ez annak is köszönhető, hogy például a fiatalok Európát megismerjék interrail vasútjegyekkel, de nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy mindenki megkapja ezeket a lehetőségeket. Ez egy óriási kihívás. A jövő turizmusa a kreativitásunk megélését és a fantáziánk megélését segíti, hozzájárul majd ahhoz, hogy ne féljünk a jövőtől, és ne azt mondjuk, hogy jobb volt régen. A jövő turizmusa egy olyan turizmus, amely az újdonságok megélését örömmel tölti el, és ezért nagyon örülök annak, hogy én elnökölhetem ezt a panelt, és ennyire különleges személyiségekkel ülhetek egy asztalnál. Nem, és is très ému d'être à côté de vous. Nagyon megható számomra az, hogy Radu Mihelianu mellett ülhetek, Az egyik filmje, a Koncert című film nagyon megható volt számá, számomra, rengeteg érzelmet érbresztett bennem, ez az egyik legszebb, legjobb film volt, amit valaha láttam. Ez egy kultfilm. Úgyhogy számomra óriási megtiszteltetés az, hogy ön mellett ülthetek, és köszönöm. Köszönöm, hogy eljött a mai napon ide az Európai Parlamentbe és ebbe a panelba. Ebben a panelban Christian Éler ül a bal oldalomon, ön a parlamenti társ jelentéstevő, az uniós politikák koherenciájával kapcsolatos témában, a kreatív iparágak kérdésében, de általában a mm, kulturális politikák területén is. Köszönöm szépen, hogy eljött. És aztán itt van Morgánó úr is, ön is európai parlamenti képviselő, és ön is jelentést készített. Ugyanerről a jelentésről van szó, hiszen ennek társ jelentéstevői voltak önök az európai kulturális témában. Francisco Milán, nagyon örülök annak, hogy itt van. Üdvözlöm Önt! Egy intergrupban dolgozik Ön, a turisztikai fejlesztések, kulturális örökség témájában. Mi is egy intergrup, ez egy olyan csoport, amely szakértőkkel cserél eszmét annak érdekében, hogy a jogalkotás a kultúra dinamizmusát ne törje meg, és hogy ugyanakkor lássuk azt is, hogy milyen problémák területén kell a jogalkotási eszközökkel élni. Claudia Tapardel a következő, ön is ennek az intergrupnak az egyik tagja, és hát ön a turizmus és közlekedési szakbizottságnak is fontos és sokat dolgozó képviselője, ön is jelentéstevő. Mikaela Sojdrova a következő, ön pedig az Európai Szolidaritás témájával foglalkozik, hogyan is lehet ezt definiálni. Ebben a kerekasztalban Számadit Markovik asszony is itt van. Hol van? De nincs itt. Vagy mégis. Ja, látom, itt ül a teremben. Kérem, álljon föl. Fölállna? Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött. És végül itt van még Guillaume Kienz, a Louvre kurátora. Gondolom ön is egy nagyon érdekes klipről beszámolhat majd, amely bejárta az internetet ez a klip. Aztán itt van még Vervájen úr az Európai Alapítványtól. Ön hol van? Kérem, ön is álljon fel. Köszönöm, hogy eljött a mai napon, ön is. És végül itt van Simon Little, aki az Európai Interaktív Szoftver igazgatója, és végül Luigi Fusco Girard, amely, aki a Click projekt elnöke. Köszönöm szépen, hogy ön is eljött. Ne is várjunk tovább. Dimitrios Padamalis, az Akropolis Múzeum igazgatója, elnöke, ön is itt van. Önt is köszöntöm, kedves panelisták! Mindenkinek adok egy kis időt, hogy felszólalhasson, és egy videó üzenettel fogjuk kezdeni, amelyet a digitális kérdésekért felelős európai biztos Mária Gabriel fog ebben beszélni. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy önökhöz szólhassak egy ilyen esemény kapcsán, amely az Európai Kulturális Örökség éve szempontjából ennyire fontos. Ez egy lehetőség számunkra, olyan szempontból is, hogy világosan tudjuk az üzenetünket közvetíteni, a kultúra már nem opcionális, sőt, ennek az ellenkezője igaz, első vonalban tudjuk a kultúrán keresztül a nyitott demokráciáinkat megvédeni, nem csak az unión kívül, hanem az unión belül is. A kultúra a modern társadalomban nagyon fontos feladatokat tölt be. Egyrészt, hogyha jobban megismerjük mások kultúráját, azon keresztül az egység és a béke mellett tesszük le a voksunkat, és a másik oldalon pedig az európai kultúra előmozdítása egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az értékeinket gyakorolni tudjuk, és kiterjesszük az egész világra. A kulturális örökség mindenki számára érvényes, akár társadalmi szinten, közösségi szinten vagy egyéni szinten. Meg kell őriznünk, és a jövő generációinak át kell adnunk. Statikusnak is gondolhatjuk, vagy a múltéhoz tartozóhoz de igaziból állandóan mege, megújul, amennyiben mi magunk is teszünk ezért. A kulturális örökség nagyon sokféle formában létezik, mesterművek, épületek, vagy pedig immateriális értékek formájában, gondolok könyvekre, vagy bármi másra. A digitális forradalom soha nem látott eszközöket jelent annak érdekében, hogy a kultúrát minden ember életébe be tudjuk vinni. Konkrét projekteket szeretnék most felsorolni, amelyek a jövőt fogják bemutatni. Az első a digitális stratégia a kultúráért. Én meg vagyok győződve a kultúra demokratizálódása fontosságáról, ezt pedig a digitalizáción keresztül tudjuk megtenni, ez a lényege ennek a stratégiának, egyébként magam is ezt prioritásnak gondolom. Hat alappilléren alapszik ez, demokratizáció és kiterjesztése a kultúrához való hozzáféréshez, aztán a kulturális örökségek előmozdítása, és aztán a konvergencia biztosítása, négyes a kompetenciák és tehetségek előmozítása, ötös a finanszírozás biztosítása, és végül a nemzetközi együttműködés, hogy puha hatalomként az Unió még jobban ki, tudja ki tudjon teljesedni. Ez rendkívül fontos az európai intézmények számára. Egy másik fontos intézkedés az pedig az audiovizuális területre vonatkozik. Az Európai Bizottság ennek a szektornak a versenyképességét és a kulturális diverzitást akarja támogatni az Európa Kreatíva programon keresztül. A jelenlegi költségvetési keretek között, főként a Brexit mellett nehézségeket tapasztalhatunk, de mégis ambiciózus büdzsét szeretnénk megőrizni. 1,2 milliárd euróról van szó, 2020 és 2027 között. Az Európai Bizottság elismeri azt is, hogy mennyire érdekesek a kulturális vektorként értelmezett audiovizuális értékek, és másrészt pedig fontos ebbe a kiváló szektorba befektetni. Aztán a kulturális örökség és a digitális fejlődés kapcsán idén januárban Berlinben egy projektet indítottam be. Támogatjuk azokat a művészeket, akik szeretnének, hogy munkáik minél szélesebb körben elérhető legyen, tehát hogy vizibilisebbé váljanak ezek a munkák. A mi gondolatunk nagyon egyszerű, és két lépésben valósul meg. Először egy adatbázis kialakítása következik, filmek tekintetében, és egyébként a szolgálataink a szektorral kéz a kézben együttműködve dolgoznak, és 2019-től ezt a platformot be tudjuk majd indítani. A második lépés pedig az adatbázishoz való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy minden európai állampolgár számára ez nyitott legyen, adott filmekhez való hozzáférést biztosítson. És aztán van egy negyedik prioritás az Európeána, amely több mint 51 millió videó, könyv, film, több mint 3300 különböző kulturális intézetből érkező csodálatos mű található meg ezen. És végül a konkrétumokon felül szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy emlékezzünk arra, hogy a jelenlegi szerzőjogokra vonatkozó tárgyalások rendkívül fontosak, hogy a digitális világban is meg tudjuk őrizni a megélhetését ezeknek a művészeknek. Sajnos röviden kell hozzászólnom, és végül elmondanám azt, hogy én elkötelezett vagyok a digitális hatékony és olcsó megoldások mellett, és minél szélesebb körben szeretnénk elterjeszteni a kultúrát. Ez a digitális forradalom a az emberek szolgálatába állítva. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon jó tanácskozást kívánok. Merci à notre... Köszönöm szépen a biztos asszonynak ezt a üzenetet. És önnel kezdjük, Mihály Leánó. Mihály Leánó. Nagyon dallamosan neve. Ön filmrendező, költő is. Aki önt ismeri, tudja, hogy számos verset írt több mint 30 évvel ezelőtt, üveg, a Mal de Mer címet viseli ez a verses kötet, és számos filmművészeti szövetségnek elnöke, és a Lux D tiszteletbeli elnöke is. Hallottuk a, a biztos asszony üzenetét, a kultúra segítségevel hogyan próbáljuk meg ezeket az európai értékeket megőrizni. Mindenkit arra invitálok, hogy nézzen meg a Koncert című fantasztikus filmet, Ön hogy értelmezi a művészeti hagyatékot, a kulturális hagyatékot? Öné a szó parancsoljon. Igen, egy olyan szervezetnek is elnöke vagyok, amelynek neve művészet. Számos francia rendezőt egyesít, és ebben a minőségemben vagyok itt a konferencián. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és köszönöm szépen az összes parlamenti képviselőnek a szót, Tajani úrnak is Egyrészt azért, hogy megszervezte a mai konferenciát, és ez nagyon fontos az aktuális a politika tükrében. Megpróbálunk a populizmust visszaszorítani minden formájában. Köszönöm szépen az Európai Parlament támogatását hiszen már így is jelentős csaták megvívásában segítettek, például a szerzőjogok védelmében. Ez a csata még nem lezárt, és nem mindig volt ilyen jelentős az eltökéltség. Köszönöm szépen, hogy erről beszélhetek. Az európai kulturális sokszínűségről is szólnék illetve arról a csatáról, amelyet 2013-ban vívtunk, amikor uh, a, majdnem, hogy elveszítettük azt a törvényt, amely Európát megvédi, az európai kultúrát, az európai kulturális identitást. Köszönöm szépen a parlament segítségét, hiszen ezt a csatát a parlament uh, vitte, és uh, visszatérek majd a um, kulturális kivételekre, amely a jövő hagyatékának is része. Nagyon uh, fontos a kérdés, mi a mostani uh, kihívás. A kihívás a sokszínűség. Mit is jelent a sokszínűség? Nem csak kulturális sokszínűséget jelent, a sokszínűség, amely ma megjelenik, az a gondolkodás sokszínűségét is jelenti. Európa meg tudja védeni ennek a gondolkodásnak a sokszínűségét, amely teremtő, alkotó a jelenlegi kontextusban, amikor két paraméteres kérdést vett fel, egyrészt a digitális világ, egyrészt nagyon örülünk ennek, ez egy fantasztikus eszköz, amely a művekhez való széleskörű hozzáférést biztosítja, és másrészt pedig az a kontextus, amely lehetővé teszi azt, hogy a digitális világban úgymond nagyhatalmak alakultak ki, és ez felteszi, felveti ezt a kérdést, hogy mit is jelentenek a szerzői jogok, mit jelent a copyright, a szerzői jogok azért jöttek létre, hogy a gondolkodás szabaddá válhasson, és ne valaki irányítása alatt maradjon. Annak idején regionális nemzeti hatalmak jelentek meg, és most globális jellegű nagyhatalmak mutatkoznak meg. Tehát nagyon veszélyes lenne az, hogyha nem védenénk meg a szerzői jogokat, különösen pedig az ő díjazásukat, amely máshogy gondolkodást is lehetővé teszi. Hát, ha megnézzük az audiovizuális területen, például a Netflixet, az Amazon, a Disney Foxot, a, a kínai vállalkozásokat, amelyek hamarosan érkeznek, és akik megpróbálják a, a gondolkodókra, az alkotókra erőltetni mindazt, amit a piac kíván. Tehát eh, a fenyegetettség igen jelentős a sokszínűség felé, és köszönöm szépen, hogy ezt az európai fogalmat védik. És azt gondolom, hogy ezzel a fegyverrel tudjuk majd megnyerni az adóvizatáris csatát, amely egyben oktatási csata is. A, a mostani fiatalságot nagyban meghatározza a digitális szféra. Nagyon szeretem a festészetet, az irodalmat, a filmet, de az audiovizuális uh, ágazat az, amely leginkább magára vonja a figyelmet, és az ifjúságot leginkább érdekli. Nagyon fontos a demokrációk sokszínűségének eh, megvédése és eh, mások eh, megértése. A kérdés jelenleg az, hogy hogyan tudunk a digitális világ előnyeből profitálni. A szabályozás néha félelmet ölt bennünket, hiszen úgy érezzük, hogy a szabadságunkat korlátozzák. Viszont a szabályozás azt is jelenti, hogy ez egy egyensúly születik, amelyel úgymond mindenki nyertes helyzetbe kerülhet. Tudjuk azt, hogy a jelentős digitális vállalkozásoknak piacra van szükségük, tehát a mi pénzünkre és nézőkre, tehát nem zárhatjuk el magunkat mindettől, egy olyan piactól, amely egy művelt közönségből is profitál. A piacunk nyitott, de fontos, hogy itt cserére kerüljön sor. Fontos, hogy ők hozzáférjenek ugyan a piacunkhoz, de azzal a feltétellel, hogyha a jelenlegi hagyaték megőrzéséhez hozzájárulnak, a jövő hagyatékának megőrzéséhez. Fontos, hogy ők ne legyenek ragadozók pusztán, hanem együttműködők is. Ezzel kapcsolatban volt egy megfelelő mechanizmus, egy megfelelő irányelv, amely minimális feltételeket szab meg, ez a minimális 30 százalék minden e- európai e, szóró esetében. Tudjuk, hogy ennél többet is elérhetünk, a célországoknál szintén százalékot e, szabhatunk meg, az előfinanszírozást illetően is, annak érdekében, hogy ezzel segítsük az alkotókat. Jean-Michel Zsár elmondta azt, hogy nagyon fontos odafigyelni az értékek átadására, és fontos, hogy a kultúra um, résztvevői ezt értsék. Fontos, hogy mindez uh, olcsóbbá vált, és 30 évre volt szükség ahhoz, mm, hogy megértsük azt, hogyha egyre kevesebb bekerülnek a mezőgazdasági mm, termékek, ezzel károsítjuk a gazdákat, és 30 évre szükség ahhoz, hogy megértsük a bió termékek igenis jók, és fontos, hogy ne 30 évbe táján az, amíg megértjük azt, hogy nem szabad tönkretenni a, kó, a kultúrát, tehát fontos, hogy a nagykereskedelem és a bió között egyensúly szülessen. Fontos, hogy az értékek mindig a tartalomra vonatkozzanak, és fontos, hogy ne kerüljenek kiárusításra a művészeti alkotások, és ne pusztán a védjegyek tulajdonosai nyerjenek mindebből. Fontos, hogy mindenki számára hozzáférhető maradjon a kultúra. Felmerül az, hogy például Godát meg lehet találni Netflixen, vagy például Truffaut, és egy olyan fiatal, akinek nincsen pénze, és nem tudja ezt az előfizetést kifizetni, nem fér hozzá ezekhez az alkotásokhoz. Tehát nagyon fontos egy jó alkotási keretről elgondolkodni mindennek kapcsán, és fontos, hogy ne zárjuk be ezeket az alkotásokat. Tudom, hogy már így is késésben vagyunk. Köszönöm szépen Maria Gabriel biztos asszonynak a kezdeményezést. Jelentős az együttműködés. Én itt a, a filmrendező barátaimra is gondolok. Fontos egy kutatást elindítani az audiovizuális katalógusokkal kapcsolatban. Ez az európai katalógus az egyik legérdekesebb Tudom, hogy meg tudjuk védeni majd magunkat, de elfelejtettünk úgymond eh, támadni. Az amerikaiak nyugodtak, tudják, hogy hozzájuk nem megyünk el. Az internet és az új technológiák kitűnő eszközük ahhoz, hogy ez a kutatási eszköz az összes európai alkotás eh, érdekében dolgozzon, hiszen itt jelentős sokszínűségről van szó, és fontos dél-amerikai, kínai, afrikai és észak-amerikai szerzői jogokat is tiszteletben tartani. Ezekkel e, nem élünk megfelelő módon. Nagyon fontos egy világszintű, e, mindenki számára hozzáférhető videokatalógus is létrehozni. A nagy európai filmek, amik megnyerik az európai filmfesztiválokat, fesztiválokat. Azt gondoljuk róluk, hogy ezeket a világon mindenütt közvetítik, és kiderül, hogy ez nem így van. Amerikai barátaink elküldik nekünk az összes filmjüket, ezeknek nyilván örülünk, de azt is szeretnénk, hogyha a kölcsönösség nyilvánulna meg mindenben. És tudjuk azt, hogy technológiai szempontból erre megvannak a kapacitások. Köszönöm. Merci beaucoup pour, euh, pour vos propos. Alors, vos propos euh, sont euh, d'une pugnesse. Köszönöm szépen, nagyon világos volt, és nagyon érdekes. És valóban olyan egyéni az egész. Nagyon fontos a kölcsönösség nem a nagyok és a kicsik harcáról van szó, hanem azt gondolom, hogy a szerzői jogokon keresztül tudunk megélhetést biztosítani a művészeknek. Ez az, ami nagyon fontos, nem lehet ingyen kihasználni a művészek művészetét. Az olcsóság vagy a, a, a ingyenesség révén ők kezünket megkötjük, hogyha fizetőssé tesszük mindezt, akkor megszabadítjuk őket. Hogy minél többen számára tudjunk biztosítani hozzáférést. Valóban erről van szó. A legfontosabb az, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez a tartalmakhoz, európai szinten a lehető legtöbb eszközt kell biztosítani, mert a filmeken, a kultúrán keresztül tudják az emberek a civil kurázsit kialakítani. Nagyon szépen köszönöm. Nagy szavak ezek itt az Európai Parlament tribűnjén. Köszönöm még egyszer, miután itt turizmusról is esett szó, arra is emlékezhetnék, emlékeztetnék, hogy a kultúra maga a leggyönyörűbb utazás, mert mások szubjektivitásán keresztül tudunk dolgozni és utazni megismerni mások szubjektív világát és gondolatvilágát. Köszönöm szépen! És európaiként is ez a feladatunk, ezeket az értékeket kell megőriznünk. Még egyszer, köszönöm szépen, nem lehet csak úgy kiárusítani mindent, az ön szavaival élve. Még egyszer köszönöm a felszólalását, Éler úr következik. On passe à vous, monsieur Heller. Éler úr, öné a szó. Hiszen ön jelentéstevő az Európai Parlamentben pont ezzel a témával kapcsolatban. Európai koherencia, a kreatív iparágak és a kultúra témájában. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hölgyi és Uram, mindenek előtt köszönöm, hogy eljöhettem ide. Ennek az ára hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a vita politikai aspektusához. A Kulturális Bizottság beli kollégával együtt engem arra kértek meg, egy, hogy egy kicsit a kereskedelmi dimenzióról beszéljek. Ne értsék félre, ez a parlament már bemutatta, hogy nagyra becsüljük, hogy érzelmi megközelítésünk van a kultúra felé egy ilyen talán nem is várnák ezen a helyen, nagyra becsüljük, hogy amit önt tesznek. Igen, és a kulturális örökségnek van egy nem kereskedelmi vetülete is. Azt gondolom, hogy nem ellentmondás azonban, hogyha látjuk a kereskedelmi dimenziót is, a kulturális örökség, a kreatív és kulturális ágazat része itt Európában, Két és félszer annyi embert foglalkoztunk ebben az ágazatban, mint a gyógyszeriparban vagy az autógyártásban. És itt nincsen ellentmondás a kultúra és a kereskedelem között. Mindjárt az elején szeretnék rátérni, amit Mihály Lián úr mondott, hogy ha a napjainkban rámegyünk a Google-ra, a, éppen a mai napon tett közé a Financial Times egy cikket, lobbira, mely több száz milliót költ a jog a copyright területén, a szerzőjogok területén a Google, tehát hogy befolyásolja a döntéseket, ezt a Google megértette, hogy mi történik ezek szerint, de az európai politikusok időnként nem értik meg, hogy mi történik. Ez egy szomorú történet. Egyszerűen arról van szó, hogy itt vannak a net lobbisták és a, a big platform képviselői, és ők egy nagyon erős hatalmat képviselnek. Talán 30 évre látjuk, hogy, hogy mert ez aláshatja az európai sokszínűséget, ez egy kereskedelmi dolog, persze, a film például, de van egy kulturális dimenziója is az egésznek, ezt kell megérteni és látni kell, hogy a kulturális örökség mennyire fontos, a helyi gazdaságot szolgálja, erősíti, itt ez inspirálni tudja az egész ágazatot, és komoly gazdasági hatásai van. Az európai kohézióhoz is hozzájárul ez egyébként. Egy, egy sok célú, sok téma ez, sok mindent el lehet érni vele, de ne felejtsük el, hogy van egy kereskedelmi dimenziója, és ha nem tudjuk, akkor meg kell tanulni. A Kulturális Bizottság, amikor az Ipari Bizottság általában nem egymás mellett küzdenek, nem a hagyományos barátok, de végre eljutottunk oda, hogy felszólítsuk az Európai Bizottságot itt Brüsszelben, hogy egy koherens stratégiát alakítson ki kultúra területén és kreatív iparágak területén, vagy ágazatok területén. Jó jelzés, üzenet, hogy itt Brüsszelben kerül sor az a a, az elindítására ennek a dolognak, egy központi része lesz az ennek. Igen, az új kutatási programban lesz egy kulturális felhő is, és nem csak arról van szó, hogy mozit támogatunk. Ez, egyszerűen sokan nem értik, hogy mit, mit, mit, mit kell látni ez alatt. Ez egy olyan terület, ahol a legtöbb fiatal ember dolgozik Európában, nem egy másik ágazat. Statisztikailag meg lehet ezt fogni. Több fiatal embert foglalkoztat ez a kulturális, kreatív ágazat, mint bármilyen más ágazat. Ez egy kulcs ágazat lehet az újraoporosításra. Mindenki csak az acélról beszél. Hogyha az új digitális technológiát összekötjük kreativitással, ez egy óriási potenciált jelent globális fellépésről is beszélünk Európa esetében. Sokan talán egy luxus terméknek gondolják ezt, de vegyük Franciaországot, Észak-Olaszországot, de ott van Ázsia is. Itt ez, ez minden összefügg, ez sok mindent magában foglal az egész, az, az európai kultúra egyedisége, amit, ami annyira vonzóvá tesz bennünket számos más területen a világon. Ezt meg kell érteni, és ezt át kell ültetni a gyakorlatba, mert ez egy morális és és intellektuális fölénye az áldozatoknak. De ne felejtsük el, nem csináljuk a Google-t, az európai kutatások nem úgy haladnak, hogy kellene, és ezt meg kell változtatni. És mi tényleg ezt akarjuk, hogy ez megváltozik végre. Igenis, e, ezt támogatni szeretnénk egy ilyen Heritage Cloudot, egy örökségi felhőt. Látni kell, hogy ezt el kell helyezni valahol itt az európai területen, a kohéziós alapban például. Amit itt meg kell tanulni, hogy mi készek vagyunk arra, hogy különböző ágazatokban dolgozzunk, de itt az ideje, hogy felfogjuk, hogy össze kell fognunk, hogy fenyegetés jelentkezik, és azt hiszem a mai napon elkezdjük ezt a harcot. Ne becsüljük alá, hogy a Google és a platform mit, milyen veszélyt jelent ők. Ezt abszorbálják, felszívják, és ez mit jelent az európai gazdaság számára a kreatív potenciálunk az európai sokszínűség szempontjából milyen veszély jelentkezik, ezt meg kell érteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásokat. Elnézést kérek már előre is, de nagyon nagy késésben vagyunk. Két percet tudok adni a következő hozzászólóknak, és eh, sajnos el fogom venni a mikrofon Morgánó úr. Parancsoljon, két percben önné a szó. Grazie. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves vendégek. Nagyon sok minden elhangzott már, és ezért röviden fogok csak felszólalni, és a felszólalásom lényege az lesz, hogy miért is szükséges az európai kulturális örökségre odafigyelnünk. Ennek része egyébként a kreatív iparágak is. Nagyon is fontos ez, mert Európa a saját specifikumát, a saját lelkét fejezi ki, ezért kell a kulturális örökséget védeni és előmozdítani, mert ez egy olyan élő humusz, amiben a kreativitás gyökere, a fantázia, az érzelmek felébresztése, a szépség megalkotása ereszik bele gyökerüket, tehát azt gondolom, hogy itt a kultúra, a művészet és a gazdaság közötti hidakat kell megépítenünk. Egyébként ezt konkrétan ez a kettős érték fejezi ki. Nagyon röviden mit is fűzhetnék még hozzá? Hát e, azt, hogy Európa részéről nagyon fontos az, hogy igazi stratégiát hosszú távon dolgozzunk ki, amelynek az a lényege, hogy figyelembe veszi a jelenlegi feltételeket, körülményeket, például a hitelhez való hozzáférés, ami kritikus pont, és ahogyan már erről említést tettek mások, a value gap kérdéséről, a kalózkodás, a hamisítás ellen fel kell lépnünk, és modern szerzői jogi rendszert kell kialakítanunk. Ez egy nagy lehetőség, azért is van ez így, mert van egy új pénzügyi keret a küszöbön, a horizonton, és a Európa Kreatíva Program, illetve a Horizon Európa programok meg is kezdték már a jogalkotási útjukat. Tehát ezek lehetőségek, amelyeket ki lehet majd használni, a kultúrától nagyon sokat várunk, a kulturális örökség sokat adhat, például a biztonságos és inkluzív társadalom megvalósításához megfelelő forrásokra van szükség. Ezt azért is mondom, mert el kellene tudni azon is gondolkodnunk, hogy milyen új eszközökre van szükség, milyen új nyelvezetre van szükség. Az internet, a dolgok internete és a holográfia miatt is fontos ez. Ehhez egy inkluzív és biztonságos Európára van szükség, de egy művelt és kreatív Európára is. Én remélem, és szerintem ebben mindannyian egyetértünk, hogy ez egy új radikális kezdet, amely talán a jövőt mélyen érinti. Köszönöm szépen! Une Europe inclusive. Inkluzív, kreatív Európa. Erre tényleg szükség van, de nem csak mondani kell ezeket a dolgokat, hanem meg is kell, a tettek mezeire kell lépni. Francis Milán Mons következik, önni a szó két percben. Köszönöm szépen. Európa nagy kulturális és művészeti hatalom. Az európai történelem mindig is nagyon dinamikus volt. Mindig is az európai gondolkodásmód, de akár a technika fejlődése és az ezek közötti együttműködés a kereszténység, a római kor és Európán kívüli hatásoknak köszönhetően különböző művészeti stílusok alakultak ki Európában. Nem gondolom, hogy valaha is lett volna a Földön más hogy annyira dinamikus kultúra és civilizáció, mint Európa. Nincsenek határok, nagyon homogén stílusok alakultak ki mindig is. Gyakorlatilag a ENSZ eh, vagy az UNESCO a világörökségének eh, részét képező a eh, örökség fele Európában van. Különböző optikából kell megvizsgálnunk ezeket a kérdéseket. Először is nagyon fontos, hogy turisztikai szempontból mennyire ide vonza főként Dél-Európa a turistákat. Ezen kívül szeretnék a történelmi örökségre utalni, főként a vidéki területeken, ahol régi épületeket helyre lehet állítani, és ez egy fontos gazdasági motorrá válhat. Különböző munkahelyeket lehet így létrehozni, amelyek minőségi munkahelyek lesznek. Tehát ez nagy munkahelyteremtő lehetőség is. Aztán itt van a digitalizáció, ami szintén fontos potenciál az európai erre nagyon jó példa, és a kulturális örökség rendkívül fontos szerepet tölt be abban is, hogy az európai identitás hogyan alakul, hogy ezt hogyan tudjuk táplálni. Az Európa ellenes hangok a populizmus időszakában nagyon fontos az, hogy az európaiak felismerjék azokat a kötelékeket, amelyek egymáshoz kötik őket. Ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. Az európai intézményeknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy ezt a kulturális örökséget meg tudjuk őrizni. Nem csak a tagállamok, régiók, helyi önkormányzatok vagy civil szervezetekkel tegyenek valamit, hanem az európai intézmények is különböző cselekvési terveken keresztül, tehát Európának is egy különleges helyszínné kellene válnia, hogy finanszírozni tudjuk ezt a kulturális örökséget. Hatalmas az odafigyelés, a vizibilitás, úgyhogy erre mindenképpen szükség van. Szerintem lejárt a két percem. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hozzászólt, uram. Avec un, un focus bien déterminé nagyon világos volt a turisztikai fókusz. Tarpadel asszonyja szó két percben. Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Első alkalommal beszélhetek a plenáris teremben, és első alkalommal hallom a román nyelvet ebben a teremben, ebben a keretben, Köszönöm szépen a kollégáknak az előadásaikat, a, akik a Romániában a turizmusról beszéltek, és kulturális hagyatokról. Az elmúlt négy évben mindent megpróbáltunk, mindent tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy támogassuk a kulturális turizmus fejlődését, viszont ez kézekézben jár a kulturális hagyaték megvédésével. A kulturális turizmus nem valósulhat meg, anélkül, hogy a tagországokban ezeket összegezzük. És a projekteinknek köszönhetően sikerült a tagországok figyelmét felhívni egy integrált stratégia szükségességére. Nagyon fontos megfelelő projektek, stratégiák kialakítása, és fontos, hogy ehhez megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre. Hogyha ez nem biztosított, akkor hanyatlani fog a kulturális örökségünk. Vannak olyan turisztikus, turisztikai zónák, amelyek túlterítettek az Európai Unió. Fontos, hogy támogassa a kulturális zónákat, és ne csak Milánban, Párizsban, Velencében, tegye mindezt. A politikai vezetők feladata az, hogy e, erősítsék a turizmust, a kulturális turizmust, és ezeket a zónánkat vonzóvá e, tegyék a kulturális hagyaték szempontjából, és egy e, további pontra is felhívnám a figyelmet, illetve megkongatnám a vészharangokat. A kulturális turizmus a szubszidiaritás körébe tartozik, ezt a tagországi kompetencia, És azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy az ilyen típusú rendezvényeket megszervezzük, illetve kimondjuk azt, hogy európai szinten ezek a stratégiák megvalósulnak. Vannak olyan kollégáim, akik a Kulturális Szakbizottságban dolgoznak, illetve a Közlekedési Szakszakbizottságban. Köszönöm szépen, um, Bardel asszony. Fontos, hogy nem bizonyos országok kezében maradjon ez a két téma, hanem megfelelő finanszírozást, európai finanszírozást kapjanak. Sojdrova asszonynak adom meg a szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyra becsülöm a lehetőséget, és hogy önök is összejöttek itt, és megoszthatjuk a gondolatainkat, a tapasztalatainkat. A Kulturális Bizottság tagja vagyok. Mi vezettük be az Európai kulturális örökség évét. Az Európai Szolidaritási Testület nyilván ismerik, ez egy önkéntességi projekt, és én vagyok az elődója ennek a területnek. Ez egy fontos, a kultúra egy fontos része ennek a programnak, önkéntes programnak. Fiatal embereket kívánunk a legkülönbözőbb formában bevonni ebbe a munkánk fontos, hogy a részvétel, a participáció nemzetközi projektekben hozzájáruljon az európai szolidaritáshoz. Ezt irányoz elő a szolidaritási testület, munkahelyeket is biztosít, és a jelenlegi önkéntes szolgálat utódjaként tekintünk magunkra, nagy elvárásaink vannak magunk felé, új környezetet kívánunk kialakítani Európában, új lehetőségeket keresünk az európai társadalom számára. Éppen ezért szeretnénk elérni, hogy az adminisztratív terheket csökkentsük, egyszerűsítsük a bürokráciát, mert így jobban hozzáférhető az egész. Örülök annak, hogy az Európai Kulturális Örökség éve mindenek előtt a fiatalokra fókuszál. Biztos vagyok abban, hogy ez egy új lökést ad a mi régi kontinenseknek. Ezért Szent James Paul II-re szeretnék emlékeztetni. Ő volt az, aki a vasfüggöny megbomlása után segítette ezen a területen tovább haladni. Az Európában több van, nem csak politikai rendszerekről, vagy katonai szövetségekről szól ez. Európának fel kell fedeznie önmagát, meg kell újítani önmagát a kultúra kontinenseként itt hozzátartozik ehhez a 2000 éves keresztény kultúra is. Én úgy gondolom, hogy mélyek a gyökereink, és ezek aktualitása napjainkban gyakran nagyobb, mint máskor. Van remény a veszélyek ellenére Európa tényleg megújulhat, mint Fyodor Dostoyevsky egyszer elmondta Európáról, a szépség az, ami összeköt bennünket. Azt gondolom, a kulturális örökségünkre ez külön igaz a szépségében. Az erpai kulturális örökség évében számos programot tervezünk. Én arra kérem önöket, hogy vegyenek részt ezeken az eseményeken. Szeptemberben például Csehköztárságban lesz egy hatalmas esemény, egy nagy kiállítása a Years of Dizerei címmel. Ez Magyarországon, Csehköztárságban, Szlovákiában és Lengyelországon kerül megrendezésre. Egy közép-európai projektről beszélünk tehát, és, és az én városomban, szülővárosomban lesz egy konferencia is a modern közép-európai városokról. Nem csak a fiatal emberekre gondolunk, egész Európára gondolunk, hogy újra egyesüljünk az e- kultúra kontinenseként, ahogy János Pál pápa is elvárta volna. Kedves kollégák, Jean-Michel Jarre felszólítására reagálnék és amit Mihály Jánó kollégánk is elmondott, vendégünk is elmondott. Vagyis arról van szó, a szerzőket becsüljük meg, a jogokat védjük meg. Az a dolgunk, hogy támogassuk őket. Az írókra is gondolnunk kell, a művészekre, újságírókra és egyebekre az a kötelességünk, hogy megvédjük a jogokat, a művészek jogait, mint a jogalkotásban mindig itt is törekedni kell a megfelelő egyensúlyra. A szabadságot kell megőrizni, és azt hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy találjunk egy olyan egyensúlyt, ahol a különböző érdekeket, tehát a szabadság és a szerzőjogok között megtaláljuk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Et nous continuons avec monsieur Guillaume Kins. Guillaume Kins következik. Ön pedig a Louvre kurátoraként érkezett ide. Üdvözöljük az Európai Parlamentben, két percben ülni a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony! kétszeresen is szeretnék eh, beszélni itt önök előtt. Egyrészt a Louvre kurátoraként eh, dolgozom, és eh, személy szerint is, vagy személyesen is szeretnék beszélni. Itt vagyok a családommal, Sarant Maritimban megpróbáljuk átalakítani a családi örökségünket egy régi kastélyt, egy turisztikai vonzó központtá. Számunkra ezek azok a gondolatok, amik révén szélesebb kontextusba tudjuk helyezni a turisztikai, illetve kulturális szempontokat. Azt gondolom, hogy nagyon is működőképes az, hogyha továbbfejlesztjük a kulturális örökségünket, de tovább kell ezen menni, szociális értelemben is be kell csatornázni mindezt. Nézzük az innovációs és gazdasági potenciált, a szociális hasznosságot. Ez rendkívül fontos. Az innováció nem szabad, hogy csak technológiai értelemben valósuljon meg. Itt egy olyan megközelítése van szükség, ami innovatív. Azért, hogy az embereket bekapcsoljuk mindebbe, hogy az emberek értsék, hogy mit is jelent a kulturális örökség, hogy ez igen a múltat összeköti, de a jövővel, is. nem csak egy kronológiai munkáról van szó, hanem egy folytonosságról is. Ugyanakkor most éppen Elgrékóval foglalkozom, jövőre a Grand Palais-ben fogunk egy kiállítást rendezni Párizsban. Egy igazi európai festőről van szó, Kréta szigetén született, aztán Velencébe, Rómába dolgozott, és végül Spanyolországba. Tehát egy igazi migránsról van szó. A gazdaságot is ilyen szempontból át kell gondolnunk, és itt most a régi kastélyomra szeretnék utalni. Ez egy régi épület, új gazdasági fogalmat kell hozzá kötni. Ez valaha így is volt, de most egy új szociális feladatot kell a demokrácia időszakában hozzá kötni. Nagyon fontos ez, mert hogyha megvizsgáljuk azt, hogy Dampier például mennyit emésztett fel, 2, tehát két és fél ember dolgozik, vagy három ember dolgozik itt, de legalább 12-15 embernek adunk munkát közvetett formában, és hát egy nyitott ablak akarunk lenni a világba. Szeretnénk ilyen bentlakásos művészeti központot létrehozni, egy francia-brit művészeti fesztivál létrehozásán keresztül, ez egy nagyon innovatív megoldás, persze nem a legegyszerűbb választás volt. Ilyen innovációra van szükség, így lehet a rentabilitást és a fenntarthatóságot megkülönböztetni. A kulturális örökségen keresztül egyértelmű, hogy csak a fenntarthatóságot szolgálhatjuk. Igen, újra kell gondolni a helyzetet kollektív, szolidáris, körforgásos gazdasági értelemben, és nem csak az adott épületről vagy kulturális helyszínről van szó. Meg kell érteni, hogy hogyan tudjuk kontextusba helyezni mindezt, integrálni, és oda kell figyelni a vidéki területekre is, a fenntarthatóságra és egy társadalmi funkciót kell köré építeni. A kultúra központi szerepet tölt be ilyen értelemben, mert aki a kultúrát meggyengíti, az tulajdonképpen a társadalmat gyengíti. És nem szeretném azzal befejezni, hogy csak annyit mondok, hogy több kultúrára van szükség az életben, nem, inkább több életet kell a kultúrába bele lehetni, mert a kultúra lesz az, amely a társadalomra hat. Ez az én munkám, ez az én ambícióm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását. legyen több élet a kultúrában, mondhatom ezt az idézetet öntől, illetve a e, szerző jogokat e, kérhetem -e öntől. Köszönöm szépen, elmondta azt, hogy újra kell feltalálni a gazdaságot, és fontos, hogy a demokrácia is új élettel telítődjön, a cirkulás gazdaság kapcsán ezt nevezhetjük fenntartható, gazdaságnak. Most pedig Bontár Malisz úrnak adom meg a szót. Ő az Akropolis eh, Múzeum igazgatója, Dimitrius Panter Malisz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az innováció a múzeumunkban szorosan összefügg eh, a múzeum helyzetével, a gazdasági növekedéssel és Atén városának helyzetével. a múzeum fizikai és szolgáltatási kialakítása mindig arra tört, hogy a látogatókat a legjobban kiszolgáljuk. Egy sor innovatív tevékenységet folytattunk le a múzeumban, és óvatos vizsgálat tárgyává tettük a kiadásokat és a bevételeket, végezetül pedig a múzeum munkatársainak elkötelezett együttműködésével mára kijelenthetjük, hogy A. A helyi terület mikrogazdasága nagyon nagy hasznot húz abból, hogy a múzeumban milyen fajta szolgáltatások működnek, B. a pénzügyi válság ellenére amely véletlenül a pont a múzeum megnyitásával esik össze, ennek ellenére évente több mint másfél millió látogatót látogatott könyvelünk el, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a nemzetközi turisták Aténba utaznak továbbra is. Végezetül pedig a múzeum önfinanszorozó nem kapunk a kormánytól semmilyen fajta támogatást se operatív költségekre, se bérköltségekre. Sem bérköltségekre. Azt hiszem, hogy a Kulturális Örökség egy intézete szempontjából ez egy igazi innováció. Köszönöm szépen, köszönöm a javaslatait, az észrevételeit. Most pedig Harry Verwaien kap szót az Európeána Foundation-től, az Európai Alapítványtól két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az upgrade-et. Szeretnék néhány szót szólni a digitális átalakulás gazdasági jelentőségéről, illetve Európa jövőjéről. Tíz évvel ezelőtt az Európai Unió egy nagyon eh, jó döntés hozott, úgy döntött, hogy a kulturális eh, örökség túl fontos volt, nem lehet csak a piaci erőkre bízni mindezt. És ezen elgondolás alapján született meg a projekt, tíz évvel később, ez ma. Volt egy platformunk, amikor 4000 múzeum, archívum, levéltár, 50 milliós mm, anyagot tett hozzáférhetővé a kutatók és érdeklődő polgárok számára. Hát azt gondolom, hogy itt nem a következő Google született meg, van ennél egy sokkal nagyobb dolog. A szakmabeliek meg tudják osztani ezzel kapcsolatos tudásokat, új standardokat tudnak kidolgozni, amely lehetővé teszi azt, hogy új műveket hozzanak létre. Ez pedig kulcsfontosságú. Az Európai Unió nem próbált meg annál maradni, hogy a projektet így valósítsa meg, hanem megpróbált a gondolkodást megvalósítani, és azt gondolom, hogy ez egy értékekre alapuló Európa egyik fő erőnye. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak mindehez gratulálnunk kell. Az európai modell egy uh, szakértői termékké vált. Az USA, India, Japán, Brazília másolták le ezt. Miért? Azért, mert nem zárja ki a magánvállalkozásokat, a szerzői jogokat teljes mértékben tiszteletben tartja. Egy olyan gazdasági modellről van szó, amely a változást az ágazaton belül tudja eredményezni. Ez egy hosszú távú beruházás az innovációba és a változtatásokba. Mi a helyzet a jövővel. Itt a gazdaságról beszélünk, ha megnézzük a számadatokat, számos számadatról hallottunk. Én egy gyors következtetés vonok le. A GDP-nek kevesebb, mint 1%-et költöttük olyan ágazatra, amely több mint 4,5%-et teszik ki a GDP-nek. Ez egy nagyon egyszerű egyenlet, hát ez a beruházásnak egy olyan szintű megtérülése, amelyről számos csak álmodik. Én azt javaslom, hogy e, továbbra is ruházzunk be a kulturális e, ágazatra, amely e, az értékekre támaszkodik, hiszen a kultúra aranybányája nem pusztán a turizmus által megtérülő, hanem az identitás, a jólét és magatartásbeli változást jelent mindez. És azt gondolom, hogy ez csak olyan környezetekben valósulhat meg, amely lehetővé teszi azt, hogy ebbe az emberek bekapcsolódjanak. Mi történik akkor, ha ezt nem tesszük meg? Tudjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia már áttörőben van, Fontos, hogy az eltökéltségünket megtartsuk, hiszen amúgy ez egy eh, szikon valley válhat. Köszönöm szépen! Most pedig mindjárt meg is adom a szót Simon Little úrnak, aki CEO-ja az Interactive Software Federationnek. Parancsoljon, két percben adom meg a szót. Thank you, Madam Deli. Uh, video games are... Köszönöm, Deli asszony. A videójátékok kulturális örökségünk uh, új részét jelentik, de ugyanakkor meghatározzák a kulturális és a művészeti ágazatot is. Talán tudják, hogy Európában sok millió gamer játékos van, a gaming vagy a játékos kultúra különböző aspektusait uh, felölelik, de talán meghökkenti önöket, hogy az európaiak 50%-a játszik eh, a számítégépen, a stressz csökkentése érdekében, néha még terápia célból, vagy pedig csak kikapcsolódásból. Komplex ez a világ, a szoftverkódot eh, szakértő és kreatív emberek írják. A szoftver meghatározza a game interaktivitását, de a játék több, mint a szoftver, tartalmaz vizuális jel elemeket, a hangelemeket, és egy nagyon kidolgozott narratívát. Ez egy komplex struktúra, copyrighthoz szerző jogokkal védik tehát. A technológia és a, a szép megjelenítés interaktív környezetet hoz létre. A videójátékok a kulturális örökséget más szintre emelik, egy olyan generációt szódítanak meg, akik elfordulnak a hagyományos médiumoktól, egy példát szeretnék önökkel megosztani, amely úgy gondolom, hogy különösen releváns a mai konferencia kontextusában. 11-11 Memories Retold a játék címem, a Digix Art francia cég alakította ki, illetve a U egy Egyesült Királyságbeli animációs stúdió. A 11-11 úgy tűnik, mintha egy interaktív műalkotás volna. Ez egy olyan játék, amely az háborús, az álló háborúban megakadt katonák élményeire, érzelmeire épít. A játék még nem jelent meg, ezért érdemes a Yehudi Menuhin teremben megtekinteni a játék kialakulását. Lehet, hogy ez már bezárt ez a kialakítás. Voltak éppen itt az emberiség történetéről van szó, és ugyanakkor <clears throat> nagyon izgatna bennünket, hogyha meglátogatnak a kiállítást, és ilyen módon betekintenének a videójátékok univerzumába. Köszönöm a szavait, és ezzel Gerard úr következik aki a KLIP projekttől érkezett. Önt is köszöntöm az Európai Parlamentbe, és öné a szó két percre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koordinátor vagyok ebben a projektban, projektben, amelyet az Európai eh, Bizottság finanszíroz. Ezzel a problémával foglalkozunk, hogy hogyan lehet felhasználni a eh, kulturális örökségünket, és ezt helyi szinten is megvalósítani. A lehető legfenntarthatóbb turizmusra és a lehető legkulturálisabb turizmusra van szükség. Ezt össze kell kötni a kreatív tevékenységekkel vagy az innovációval, és minden bizonyal érdekel bennünket a helyi szintű projektek összessége, amelynek az a célja, hogy az ott élő emberek jobban éljenek, és a jólét növekedjen. De főleg és itt egy nagy betűs det mondok, hogy hozzá szeretnénk járulni ahhoz a legfontosabb kérdéshez, amely ma megszólít bennünket, humanizáljuk városainkat. Ez pedig a 26-os bekezdésben a városi ágendában található, és azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az pont az, hogy dehumanizálódik a városokban az helyzet, az élet. És ezt mind nap, mint nap megéljük. Hogyan is akarunk mindehez hozzájárulni? Hogyan akarjuk ezeket a célokat megvalósítani? Hát úgy, hogy az infrastruktúrákat, az egymáshoz kötő infrastruktúrákat megerősítjük, a kulturális emlékek megerősítésén keresztül. Tehát tovább akarunk menni a gazdaság teremtésnél, inkább szimbolikus értékeket szeretnénk teremteni kulturális szinten, vagy akár szellemi, spirituális szinten is. A Click projektünk három alapvető pontra alapszik. Az egyik az úgynevezett körforgásos gazdaság, amely egy koevolutív gazdasági forma, Erről már beszéltünk sokat, ez a szinergiákról szól, az együttműködésről, és ezt megpróbáljuk a körforgásos város modelljével és a valódi kulturális örökséggel összekötni. Hogyan akarjuk mindezt megtenni? Hát úgy, hogy kialakítunk olyan biznisz vagy üzleti modelleket, irányítást, finanszírozást, amely egy körforgásos vagy mind, mindenkit magába foglaló modellt alakít ki. A tulajdonosok, tehát privát szféra, a közszféra összekötésével és a helyi öm, közösségek összekötésével. Nagyon gyakran itt beszéltünk már a helyi közösségekről, de az a valóság alakult ki, hogy ez a helyi közösség egyre inkább töredezett, fragmentált és atomizált. És ez azért van így, mert növekszik az egoizmus. Ezt látjuk a pártok, vagy akár a szakszervezetek tevékenységében is, és mi ezt szeretnénk csökkenteni, mert ez egy gyengeséghez vezet, és nagyon sokszor sajnos a közös jó felett az egyéni érdekek érvényesülnek. Ez pedig nagyon nagy kockázatokat rejt magában. Ez egy fájdalmas, belülről érkező rothadás, a irányvesztettség az értékvesztéshez vezet. Össze szeretnénk kötni a hatékonyságot a regionális vagy helyi önkormányzatok szintjén, a kulturális örökség, a fejlesztési projekteken keresztül, de ezen kívül alapvetően fontosnak gondoljuk azt is, hogy újra tudjuk építeni a civil felelősséget. Ez egy nagyon fontos szlogen egyébként, ami szerepel a programunkban. Reméljük, hogy a következő két év során sikerül majd hatékonyá tenni a munkánk során ezt a területet. Köszönöm. Mesdames, messieurs, je tiens... Hölgyeim és uraim, el szeretném mondani, hogy egy egészen kivételes panelt köszönhettünk itt, és még egyszer tapsoljuk meg előadóinkat. Különböző vetületekről hallottunk múzeumok képviseletében, az Akropolis kapcsán, a Louvre kapcsán vannak olyan kollégák, akik ezeken a projekteken dolgoznak, illetve olyan művészek, akik velünk vannak, a kultúra nélkül nem érünk el semmit. A kultúra nélkül nem élhetjük meg az érzéseinket, a szabadságunkat, és kultúra nélkül nem tudjuk megvédeni az értékeinket sem, a demokráciát sem. Köszönöm szépen! És most pedig Tajani urat szeretném köszönteni, a parlamenti elnökünket. sit down please. Chair uh, Petra Deputy the Director General, Signor Rector Universidad de Salamanca. Salamancai Egyetem rektora, nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt köszönhetem az Európai Parlament üléstermében. Idén 800 éve alapították a Szalamankai Egyetemet, ez az egyik legrégibb egyetem a világon és Európában is. Ebben a kontextusban az, uni, az egyetem az Európai Parlamenttől megkapta az arany medált. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy ez a közös gazdag örökség, ami az európai egyetemeknek köszönhető az elmúlt évszázadok során, nem csak Európában, hanem az egész világban előmozdították a kultúra ügyét. Intellektuális szinten a jelenben is folytatják ezt a munkát, és őnélkülek az, őnélkülük az Európai Unió maga sem jött lét, volna létre. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ezt az aranymedált átnyújthatom, a magas szintű konferencia keretében, amelyet az Európai Kulturális Örökségnek szenteltünk. Szeretnénk tehát átadni a medált, és ehhez megadnám a szót a Salamanca Egyetem rektorának, Don Ricardo Rivera Ortegának. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Señor presidente del Parlamento Europeo. Kedves európai parlament elnöke, kedves magas meghívottak, és mindenki, aki itt van, kedves barátaim, kedves kulturális barátaim. Szeretném megköszönni az Európai Parlament elnökének ezt az aranymedált, amelyet az Európai Parlamenttől kapott a Szalamankai Egyetem, az európai népek között kivívott békének köszönhetően önök is hozzájárulnak ennek a békének a terjesztéséhez. A Szalamankai Egyetem kapta meg 1218-ban először az egyetem nevet, és először mi hívtuk össze az első parlamentet a világon, elismerve ezzel a demokráciát. A demokrácia és az egyetemi gondolatok, az egyetemi, illetve az európai gondolatok eszenciáját képezik. Fontos tehát ez számunkra. A múltban is a tudósok az egész kontinensen utaztak, tanítottak, hasonlóképpen a jelenlegi Erasmus programhoz, és jelenleg is mi vagyunk az egyik olyan egyetem az Európai Unión belül, aki a legtöbb európai diákot fogadja. Ezért gondoljuk fontosnak az emberi értékek továbbadását, az emberi jogokra gondolok főképpen, Európa pedig meg kell, hogy védje integritását intelligens megoldásokkal, amelyek a jelen kihívásainak figyelnek, felelnek meg. Az európai ö, ügy esetében nagyon fontos azt látni, hogy összértékekről van szó, de ugyanakkor érzelmekről is, amelyek hozzákötnek bennünket a világhoz. Most pedig a tolmácsok szeretnének felolvasni egy közleményt. Tiltakozásunk 22. napjához érkeztünk. A parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a munkajogi konfliktus feloldására. Ellenkezőleg a személyzeti bizottsággal folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár még tovább keményítette álláspontját. Szervezett fellépésünk ettől függetlenül a jelen ülésen biztosított tolmácsolást nem érintette. Köszönjük figyelmüket! Principios y valores claves de nuestro progreso. A los líderes, como usted, presidente, capaces de orientar a las naciones hacia la concordia, la paz y la comunicación. A todos ellos, a todas ellas, gracias por sumar Europa, señor presidente.